Dear colleague, chers collègues, bienvenue pour cette euh, dernière Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a téli karácsonyi szünet előtt ez az utolsó alkalom, hogy találkozunk. Még mielőtt Andor biztos úrnak megadnám a szót, engedjék meg, hogy a napi rendelfogadásával fogadásával kezdjem. Cimmer asszony szerette volna, hogy az ő témáját, gazdasági válság nemek közötti egyenlősége a 9 és az 5 elő, 5-ös elé kerüljön. Morán Sártyé pedig, asszony pedig a tárgyalással kapcsolatos témáját még negyed öt előtt tárgyaljuk meg. Ennyit a napi rend módosításáról. A kettes pontot azt javaslom, hogy a biztos óral való egyeztetés eszmecsere utánra helyezzük át, így őt ne várakoztassuk meg ezzel az elnök közleményei témával. Emlékeztetnék arra, hogy itt a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban miért szerettünk volna sort keríteni Andor biztos úrral való eszmecserére. Ezt követően Jutta Steinbrück asszony kollégámnak adnám meg a szót, aki a PSCI dosszié témafelelőse, és egy szóbeli kérdést tett föl biztos úrnak. Ön is emlékszik rá, hogy több alkalommal felhívtuk már az ön figyelmét arra, hogy a, az EURES tervezett reformja, valamint a Lisszaboni szerződés közötti kapocs milyen módon alakul, és amely nagyobb hatáskört biztosít az Európai Parlament számára. Két levelet intéztünk önhöz, válasz nélkül maradtak ezek a levelek mindkét alkalommal. Aggályos számunkra ezen eljárás és annak folytatása is. Egyrészt azért aggályos, mert tisztán jogi megfontolásból a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének következtében lehetőség van arra, hogy az EURES reform az Európai Parlament explicit fellépése nélkül megtörténjen, másrészt pedig maga a reform tartalma is olyan, és annak fejleményei, az, együtt, az együttdöntési ö, dossziéban, például a PSCI ö, kérdéskörben bizony szintén vannak még kérdőjelek. Meg fogom adni a szóbeli kérdést feltevő kollégánknak a szót Jutta Steinrücknek, hogy intézze önhöz előadását. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagyon elégedetlenek eh, vagyunk azzal, ahogy a bizottság eljárt, ugyanis a bizottság eh, nem válaszolt a leveleinkre, miután a level, azután hallottunk eh, negatív eh, megjegyzéseket eh, a mi munkánkról, a PSC-vel kapcsolatos munkánkról. Szóbeli kérdést intéztem a biztoshoz. Kérdezem, hogy felolvassam, vagy előadjam a kérdést. Euh, Elnök asszony, a munkánk lefolytatását talán úgy lenne leginkább hasznos megszervezni, hogy én felolvashatom, de talán haszontalan felolvasni most a kérdést. Ugye haszontalan felolvasni a kérdést? Ön biztos úr ismeri a szóbeli kérdést írásban, és eljuttattuk önnek. Várjuk tehát ö, szíves válaszát. Thank you very much, uh, Madam Chair, and members of the European Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. A bizottság EURES-szel kapcsolatos döntése egy nagyon fontos határozat, előtt örömmel vitatom meg önökkel ezt a kérdést, még akkor is, hogyha van némi ellentmondás a kérdés körül. Először is némi magyarázat az időponthoz, amikor elfogadták. Két indulka volt annak, hogy még idén fogadjuk el ezt a határozatot. Az első politikai indok. Tavaly a e, áprilisban fogadtuk el a foglalkoztatási csomagot, és bejelentettük, hogy még az év vége előtt el fogjuk fogadni ezt a bizonyos e, határozatot is. November 26-án került erre sor, de ennek a tartalma már április óta ismeretes volt. Fontos volt a bizottság számára, hogy gyorsan e, döntsön. Másodszorban 2014. január 1-től eh, lépik eh, hatályba ez a eh, határozat, de a változtatásokhoz időre lesz szükség, ezért elég korán el kellett ezt fogadni. A tagállamok részéről elég nagy nyomást éreztünk hetekintetben. Három példát mondanék arra, hogy 2013-ban milyen feladatokat kell még megoldani. Először is eh, el kell készíteni az akkreditációs kritériumokat a szolgáltatók számára, el kell indítani az kiválasztási vagy pályázatási eljárást a kritériumok alapján, szolgáltatások katalógusát eh, fel kell javítani, a nemzeti szintűt összhangba kell hozni az EU eh, végrehajtási intézkedéseivel, Azután magánpartnereket be kell vonni az EURES hálózatba, hogy a tagállamok és ezek a szervezetek is elég időt kapjanak arra, hogy felkészüljenek a hálózathoz való belépésre, illetve pályázzanak, ha erre szükség van. Másodszorban a governance, az irányítás kérdésköre, amit felvetett már ön is az előző eszmecseres során. Az EURES működését különböző jogszabályok szabályozzák. Létrehozása, szakpolitikai célok, a hálózat, mindenre a 492 per 2011-es rendelet vonatkozik, annak is a, 46, a szerződés, az EU szerződés 46. cikkére épül a munkavállalók szabad mozgását szabályozó rendelet. A PSCI pénzügyi eszközre vonatkozó rendelet, illetve az ESZÁ-ra vonatkozó rendelet a további jogszabályok, amik ezt meghatározzák. Azután a mikrofinanszírozási facilitás is ide tartozik. Emellett a 492 per 211-es jogszabály, tehát semmiképpen nem mondhatjuk, hogy ez az EURES határozat egy autonóm, teljesen önmagában álló dolog. Ezt a többivel összhangban kell látnunk. A novemberi döntés világossá teszi azt, hogy a hálózatok milyen pénzeszközökkel működnek, hogyan működnek együtt majd a különböző szereplők, és a szolgáltatások, az ajánlások definícióját is tartalmazzuk. A 492 per 2011-es is tartalmazta már ezeket az elemeket. Az új határozat nem változtatja meg alapvetően sem a struktúrát, sem pedig az EU hálózat felépítését. Hogyha valami érinteni az EURESZ hálózat struktúráját és a tevékenységét, az mindenek előtt a 492 per 211-es rendelet, és nem a határozat. A következő fő változtatásokat kellene megemlíteni. Megváltozik az irányító testület neve, össze, de az összetétel és a hatáskörök változatlanok maradnak. Másodszorban magán partnereket is be lehet vonni a partnerek köré, körébe, az Európai Bíróság esetjoga iránymutatása alapján. A magánpartnerek bevonása is ér volt amellett, hogy korán fogadjuk el ezt a határozatot, és így ezek a magán piaci szereplők is elég időt kapjanak, hogy ha akarnak, akkor pályázhassanak. A szociális partnerek szerepe megmaradt, sőt, fontosabbá vált, hiszen velük konzultálni kell a programozás során, amire, ami korábban nem így volt. Az egyetlen különbség az, hogy a bizottság a szociális partnerekkel azokon a területeken dolgozik, ami releváns eh, az ő szempontjukból, tehát az oktatás, képzés, az információ, tájékoztatás és így tovább viszont nem fognak részt venni a szociális partnerek, például az informatikával összefüggő munkában, mert ez nem az ő tevékenységük körükhöz tartozik szorosan, és szisztematikusan nem fognak részt venni a szociális partnerek minden konstellációban, hanem olyan kérdésekben, ami őket érinti, természetesen eh, konzultálni fogunk velük. Amennyi, ha szükség lesz erre, akkor és önök eznek szükségét érzik, akkor a kötelezettségvállásunkat hivatalosan is meg tudjuk majd erősíteni. Végezetül a 492 per 211-es rendelet kapcsán elmondhatjuk, hogy ez a 2013-as munkaprogram szempontjából is meghatározó. Az EU szerződés 46. cikke szerint itt a rendes eljárás, jogalkotási eljárás, az együtt döntési eljárás zajlik, azaz a társjogalkotók hozzák meg az EURES kapcsolatban a döntéseket közösen. Remélem, hogy tisztáztam a azokat a kérdéseket, amit önöket érdekelte. Örömmel rendelkezésükre állok, munkatársaim is, hogy ha pontosabb eszmecserét akarnak folytatni velünk, hogy mit tartalmaz a határozat, mit nem, illetve esetleg milyen szempontból lehet problematikus a határozat. Azt mindenképpen elmondhatom, hogy a folyamat végén, amikor a jogalkotók is erre rábólintanak, a bizottság értékelni fogja a hatás, a, ennek az EURES határozatra gyakorolt hatását, ha van ilyen. Köszönöm szépen. Jutta Steinrück, aztán Elizabeth Schröter. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm a tájékoztatást. Alapvető dologról van véleményünk szerint itt szó. A végrehajtási határozat azt anticipálja, hogy az eur az IPS-ben és a PSCI-ben valósul meg. A válasza továbbra sem világos. Nem értem, hogy a bizottság miért nem jut, miért nem akarta megvárni a PSF és a trilógus válaszait, és miért csak 2014-től lép hatályba azt mondta, hogy a korábbiakban épp már elmondta, hogy mi az, amit már eleve elolvashatunk, de továbbra sem látom, Bila hiányzik, ami az interfészeknek, a kereszt, a, az interfészeknek a problematikája, amit meghatároztunk. A PSCI PSZ-vel és az ESZ-val kölcsönösen egymást befolyásoló dolgokról van szó. A határon átnyúló EURES intézkedések az ESF-en kerül, keresztül kerülnek finanszírozásra. Bár igazából ezt még nem tudjuk, sem én nem tudom, sem ön nem tudja. A tanács és a parlament közti trilógus tanács, tanácskozásai még nem jutottak el idáig. Tehát valamit előre feltételez, ami még a politikai vita tárgya. Aztán a végrehajtási intézet, intézkedésekben is benne van, hogy a PSFP, ISF, PSCI mind bekerül, és megint csak anticipálják a, a későbbieket, holott a tárgyalások még nem zárultak le. A célirányos mobilitási rendszerek a másik kérdés. Mindkét szövegben érinti ezt, és az értékelés indikátorait is meghatározza. Igenis világos számomra az, hogy a tárgyalási eredmények kivárása nélkül a, a politikai akaratot előre kvázi meghatározta. Ez egyrészt nem helyes, másrészt pedig biztosan a PSCI másik előadójának a nevében is beszélek, hogy ez nem kielégítő számunkra. Elisabeth Schröter. Also, ich glaube, die Kommission hat a bizottság úgy gondolom egy olyan dologba nyúlt bele, ami rendkívül problematikus mégpedig úgy, hogy az íróasztaltól bizonyos dolgokat megcsináltak, mégpedig olyanokat, amiknek semmi köze nincs a gyakorlathoz. A gyakorlat az, hogy sok éveken, évtizedeken keresztül nagyon fontos intézményi tanácsadási rendszer alakult ki, amit európai szinten finanszíroztak az EURES-en keresztül, azért, mert ez volt a legjobb megoldás. Ezek a határon átnyúló partnerségek. És ez az egyik legidősebb, vagy a legrégebbi dolog az, a mozgásszabadsággal kapcsolatban. Tehát, hogy az, egy, az egyik országban élnek az emberek, és a másikban dolgoznak, és pont ilyenkor fordul ez elő, nem mindenütt, nem a Cip- Ciprus szigetén, nem Málta szigetén fordul elő, hanem Európa közepén nagyon sok helyen ez előfordul igenis. És a határmenti partnerséget a szociális párbeszéd és a szerződés alapján alakítottuk ki. És a régi EURES rendeletekben a szociális partnerek más szerepet játszottak, mint az önök új határozatánál. Ott tudnélik önálló szerepük van, és magától értetődő, hogy az EURES rendelet részei, mégpedig a, a határmenti partnerségek tanácskozásának a feladata az övék. Igenis, mondható ugyan, hogy benne vannak a szövegben, de a szöveget, hogyha megnézem, akkor tulajdonképpen a lehet. Tehát kisebb lehetőségük van, nem határozottan, hanem a lehetőséget adják csak meg. Ez egy igen erős csökkentése a szociált partnerek szerepének, szociális partnerek szerepének, pont egy olyan területen, ahol már bizonyos e, csoport számára igen nagy fontos szerepet dolgoztak ki maguknak a leginkább európai munkavállalók számára. Ez az egyik. A másik dolog az ESF és a PSI E ez, amit ön mond, az csak az igazság fele. Nem csak az a helyzet, hogy semmiféle referencia nem lenne az ESF-en, e, az ESF-ben erre vonatkozóan, hanem egy általános megfogalmazás van, amely szerint egy tagállam, ha esetleg ha akarja, akkor ezt teheti. De a határmenti partnerségekről szólva két-három tagállamról egyszerre az, hogy a tagállam ezt az investíciós prioritást egyáltalán változtatja, nem is jön elő ez a lehetőség az ESF programban. Csak azért mondom, mert egy olyan régióból jövök, ahol ez a háromszög létezik, Lengyelország, Csehország, Németország. Ha az egyik ország nem akarja ezeket a prioritásokat, akkor a partnerségnek nem lesz pénze idióta dolog szerintem az, hogy egy nemzeti programot teljesen a nemzeti végrehajtástól, ugye ami a nemzeti végrehajtástól függ, európai finanszírozástól függjön. Nem le, e, nincs más lehetőség. A harmadik, az új rendeletben egy olyan dolgot is említ, ahol azok, akik most megkapják a pénzt, egészen konkrét juttatásokat kell, hogy biztosítsanak. Van egy ilyen teljesítési katalógus, de ez a katalógus a szociális partnerek munkájában és a határmenti munkában egyáltalán nincs is benne. A szociális partnerek ezt nem is teszik meg. Tehát olyan kötelezettségeket ró ki ezekkel a teljesítményi katalógussal, amely a partnerségből már nem finanszírozható. Az utolsó dolog pedig a szolgáltatások amelyeket felsorol, azok alapján kötelező érvényűek ezek ugye a katalógusban, de nem képezik a partnerség részét, viszont hogyha kötelező, akkor ennek következtében a határmenti partnerségek nem fognak kapni pénzt, hogyha ezt nem teljesik. Tehát a több évtizedes szíve, ö, ö, sikeres munka az európai munkavállalói követelés alapján alakult ki, egyszerűen most itt kiürül. Ez, erről van szó az új bizottsági konstrukció alapján. És csak azt kérhetem öntől, hogy ezeket a hibákat azonnal revidiálják, és új lépéseket vezessenek be a parlamenttel együtt, mert megvan itt az a tapasztalat a, a partnerségekkel való szoros kapcsolat révén, ami ehhez szükséges. Nem óriási összegekről van szó, hanem egy nagyon fontos strukturális keretről egy kis összegről, amely abszolút szükséges, mert hogyha most ezt megszüntetik, akkor nagy hiba a jövő szempontjából. Tisztelt taktársaim, tisztelt biztos úr, nem szeretném elismételni, amit a kollégáim már elmondtak, de a témafelelősünk érveire szeretnék a PSCI projekttel és a határokon átnyúló partnerségekkel kapcsolatban utalni. Szeretnénk ezeket megerősíteni a háromoldalú tárgyalások során, amennyire csak lehet, mindent megteszünk ezért. Szeretnék most visszatérni az EURES portál átalakításának javaslatára a bizottság részéről támogatom a e javaslatot, azt viszont sajnálom, hogy nem igazán ért még véget ez a portál átalakítás, és nincs lehetőség arra, hogy a szak, szakképzéssel kapcsolatban olyan interfészsel rendelkezzünk, ahol utána esetleg egy munkahelyre kereshet rá, lehetséges munkahelyre a jelölt. Jó lenne, a portálon keresztül a munkahelyekhez való hozzáférést is lehetne segíteni, még akkor is, hogyha a kezdeti munkakereső profilja nem felel meg feltétlenül a lehetséges állásajánlatnak. Ami a képességeket illeti, a, mi a helyzet a koordinációs iroda, a, valamint az EURES iroda között. Nem igazán tudom, melyek a közös és eltérő feladatkörök. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy a háromoldalú egyeztetések, tárgyalások során ez első ö, alkalom számomra, ö, hogy a háromoldalú tárgyalásokban részt veszek, de számomra nehezen tudom elfogadni, hogy a tárgyalások folyamán a bizottság az EURES projektet csak úgy magától megváltoztatja, és a finanszírozás eltérő lesz attól, amit az eredeti javaslatban olvashattunk, annó amikor mondjuk a háromoldalú tárgyalások előző ülésén összeültünk, akkor még nem ugyanazon számadatokkal rendelkeztünk, mint a következő tervezetben. Steinrück asszonyhoz csatlakozom abban is, hogy valóban hasznos lett volna, hogyha ezt a projektet még sokkal előbb elénk tárták volna, amikor a háromoldalú egyeztetések közepén tartunk, akkor ez nem igazán sem a jó hely, sem a jó idő arra, hogy ezzel ö, megismerkedjünk. Hárkin asszony. Excuse me, I didn't hear you. Elnézést, nem hallottam önt, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, biztos úr olvasgatom itt közben a jogi szöveget, és őszintén szóval nem értem, nem is tetetem azt, mintha érteném. Vannak részek, amit tudok követni, de tényleg nagyon bonyolult, és szerintem ez a probléma egy része, annyira nem világos ez az egész. Csak azt tudom ismét, megismételni, amit a kollégáim mondtak. Korábban kellett volna eszmét cserélnünk, most már zajlik a trilógus, hogy ennek a közepén vagyunk, nem kaptunk támogatást, tájékoztatást, semmit a tanácstól, semmit, ugye egy nagy téglafal van közöttünk, nem tudtunk mozdulni, és miután a bizottság sem jelezte a trialógus során semmit a tartalommal kapcsolatban, igazából nem tudtunk előrelépni. Ön azt mondja, hogy ez nem fogja befolyásolni az EURESZ finanszírozását és irányítását, de fontos lett volna ezt tudnunk, hiszen most már a trialógus közepén vagyunk jó lett volna, korábban eszmét cserélni. Most figyeltem arra, hogy ön mit mondott arról, hogy folytatódnak a tárgyalások, beszélünk, de hát valami megoldást kell találnunk. Én támogatom a jelentéstevő aggájait, és a kollégáim aggájaival is osztom. Köszönöm. Jó magam, el szeretném ismételni biztos úrnak, azt, amit Richelieu úrnak már konferencia ö, során elmondtam, megértem, hogy van egy politikai hatás azzal kapcsolatban, hogy a ö, munkahelyteremtési csomagot bejelentjük. Ami viszont a rendelkezések hatályba lépését illeti, az 2014. január 1-én lesz. Fontos ez a döntés, viszont az ESA reformja, valamint az EGA reformja, a leginkább rászorulók támogatása és számos más jogszabály ne lenne annyira fontos, mint mondjuk az EURES reform. Alapvetően miért volt ez sokkal sürgősebb, mint minden más olyan dosszié, amelyben mi társ döntéshozók vagyunk? Szerettük volna, hogyha a Lisszaboni szerződés hatását ebben a kérdéskörben is figyelembe veszi a bizottság. Már most szeretném a szakbizottság tagjait tájékoztatni arról, hogy a biztos úr távozása után egy zárt körű egyeztetést tartunk arról, hogy milyen, hogyan folytatjuk a munkát ezzel a témával kapcsolatban. Uh, Madam Chair, honorable members. Uh, Elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon fontos ez az eszmecsere számunkra, az egész ügy nagyon fontos. Tanulságokat szűrünk le, nem csak a magam számára, hanem a munkatársaim számára is, levonjuk a tanulságokat időben eh, kell elmagyaráznunk a javaslatunkat, ez egy tanulság, és nagyon sajnálom azt is, eh, hogy miután a helyzet minden eh, szempontját kellett értékelnünk, túl sokáig tartott, túl nagy késedelemmel jutottak el önökhöz a válaszaink, az értékelésünk. Ennyit ennek az eszmecserének az előtörténetéről, erre utalt Steinluk asszony is. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy van néhány nagyon fontos olyan szempont is, amelyeket figyelembe kell vennünk. Amikor arról beszélünk, hogy valami sürgős, akkor ezt komolyan gondoljuk. A foglalkoztatási helyzet, a munkanélküliség tényleg drámai az Európai Unióban. Itt a parlamentben is sokszor beszéltünk már erről. Amikor ellátogattam néhány tagállamban, ahol legmagasabb a munkanélküliség, ott az emberek és a sajtó is azt kérdezte tőlem, hogy mit akar tenni a bizottság, eh, hiszen eh, az ellen, hogy elhagyják a fiatalok ezeket az országokat. Én azt mondtam, hogy meg kell próbálni eh, ott munkát találni, ahol vannak munkahelyek. És ennyire nagyobb mértékben a válság mi és a válság hatásai miatt a külföldön lehet legtöbbször, vagy a legtöbb munkahelyet külföldön lehet megtalálni. Jobb az együttműködés most már az állami és a magán munkaügyi ügynökségek, szolgáltatók között el fogadtuk a fiatalok munkanélküliségével foglalkozó, vagy az elleni csomagot, és ezzel a határozottal kapcsolatos gondolkodásainkat is megfogalmaztuk összeáll a foglalkoztatási csomagban. Nagyon örültem, ahogyan fogadták ezt a dokumentumot az Európai Parlamentben is, és szélesebb körben is összes érintett üdvözölte ezt. Nos, ami az EURES működését illeti, azt hiszem, itt komoly érveink vannak a mellett, hogy lépni kell, tenni kell valamit, még akkor is, hogyha ez előkészületeket jelent, és majd a hatás csak később, fog, később lesz érezhető. Ami pedig eh, az EURES működése, illetve jövőbeni finanszírozása közötti kapcsolatot illeti meg kell néznünk azt, hogy milyen inkonzisztenciák vannak a, a vitában. Mi egyrészt ugye szeret, azt szeretnénk, hogy egy működő eszköz, rendszer működjön jól, ez a rendszer már működik, és valamit módon reagálnia kellett a jelenlegi helyzetre, a mélyülő válságra. Másrészt azonban az Európai Unió jövőbeni költségvetéséről beszélünk. Proposal for the a több éves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások folynak, ugye a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetésről, és már most is megismételhetem, hogyha a psc re vonatkozó tárgyalások lehetővé teszik azt, hogy magára az EURES, e magára az eures kapcsolatos új elemek e, is felmerülnek, akkor ezeket figyelembe fogjuk venni. Vagy e, a bevezetőmben említett rendelet felülvizsgálatakor, vagy hogyha ez indokolt, akkor korábban is, éppen azért, mert sürgős a dolog, és nagyon fontos, hogy egy oldalon legyünk az Európai Parlamenttel, és ugyanígy a szociális partnerekkel is egy térfélen vagyunk. Sőt, asszony egy alapvető elvre kérdezett rá, tudjuk, hogy mi a felelősségünk, azzal kapcsolatban, hogy bevonjuk a szociális partnereket, mint fő szereplőket, érintetteket minden munkaügyi foglalkoztatás politikai döntésbe, amit az Európai Bizottság meghoz. Megismételném azt, hogy az én olvasatomban a novemberi döntés nem befolyásolja semmilyen módon negatívan azt, hogy a szociális partnerek milyen szerepet kapnak a Juresz irányításában. Van néhány technikai kérdés. Kihangsúlyoznám, hogy ezek technikai jellegű kérdések amelyekkel kapcsolatban nem vonjuk be a szociális partnereket, de továbbra is lesznek még eszmecserék, egyeztetések ezzel kapcsolatban, mert én is szeretném, ha tisztázódna ez a szempont, és az is, amire ön emli, amiről ön említést ezt a szakképzés, illetve tehát általánosságban is a szociális partnerek szerepe, erről is még lesznek pontosító egyeztetések. Lehet hogy nem tudtam teljesen komplex és nagyon részletes választ adni a kérdéseire, de még nem zárultak le a viták, hiszen nyitott még az egész finanszírozási kérdéskör. Itt nem csak az Európai Parlamentben folytatódnak majd erről az egyeztetések, hanem a tanácsban is. És egyébként is nyitott vagyok eh, minden további egyeztetésre, hogy tisztázzuk, pontosítsuk ezeket a kérdéseket, az akár szóban, akár ha ez szükséges írásban. Hiszen valamennyien a Lisszaboni szerződés szabályi alapján járunk el, a kötelezettségeinknek eleget kell tennünk, és ez, itt ez ügy sem lehet kivétel ez alól. Biztos úr, tudom, hogy nagyon sűrű a menetrendje, a napi rendje önnek, és egész nap dolgozik. Köszönöm, hogy a e politikai és jogi vetülettel bíró fontos dosszéra időt szentelt és ellátogatott hozzánk. Egy idője már írunk önnek először idén, július 4-én költünk ezzel a kérdéssel kapcsolatos levelet. Ma inkább a politikai vetületekről hallottunk öntől, kevésbé a jogi sékról. Az még mindig kérdéses számunkra. Köszönöm szépen tehát még egyszer a hozzájárulását, az látogatását, és jövő évben újra találkozunk önnel ugyanitt. Köszönöm szépen a kollégáknak hogy most egy olyan zárt körű egyeztetésre sor kerülhet, ahol döntést hozunk arról, hogy ennek az eszmecserének milyen folytatása lesz. Azok a megfigyelők, akik a teremben vannak, kérem, hogy most fáradjanak ki a teremből, a látogatók is, csak a titkárság tagjai, a jogi szolgálat képviselői, az együttműk, a, a, a különböző kollégák, valamint a képviselők maradhatnak a teremben. Még egyszer köszönöm azt, hogy ellátogatott hozzánk. támogatás a néppártól származik, amelynek célja az, hogy kerüljön be a szövegbe EU citizens and legal residents legal resident is szerepeljen itt, hogyha senki nincs ezen módosít ellen, akkor ezzel a módosítóval együtt szavazunk róla. A második szóbeli módosítót pedig a szocialista frakció terjesztette be, mely bevezetné of 25 years and recent graduate under 30 received. Ja, a pas d'opposition senki nincs ellen ennek a szóbeszéd módosítónak, akkor az egyes kompromisszumot ilyen módon módosítva mellette ellene tartózkodik az át, elfogadtuk az egyest. A többi módosító okafogyottá válik. Akkor most a kettes paragráfus után a 18-as módosító törőnen asszonytól mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 19-es módosítót visszavonták, most egy újabb 20-as módosító, ezt lefettük már, tehát most a 21-es módosító Szerkesz úrtól mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektron, elektronikusan a 21-es módosítót. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est... Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 13-an ellene, 4-en tartózkodtak. Így elfogadtuk, ellenőrizni sem kell. 22-es módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadva 23-as, őri úr visszavonta. Most akkor a B kompromisszum, amelyet három csoport, három frakció terjesztett be, senki nincs ellen ennek Mellette ellene tartózkodik, elfogadtam. Most a kettes bekezdés után 25-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 26-os módosító ugyanattól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kettes bekezdés után 27-es, 28-es okafogyott, most a 29-es Őri Csaba tollából mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hármas bekezdés, 30-as módosító Türünen mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Preambulum, kettes módosító szerkász mellett ellene tartózkodik, elfogadva. Hármas módosító Kabnok mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Négyes módosító szerkász mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ötös módosító kompatibilis mellette ellene tartózkodik, elfogadva. B. Preambulum új, hatos módosító visszavonták, úgyhogy most hetes módosítóról szavazunk, szerkász mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Nyolcas módosító Türünen mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 9-es módosító cerkász mellette ellene. Mellette kiszavazott? Mellette a 9-es mellett ellene tartózkodik. Uh-huh. Hát ezt ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de majd meglátjuk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 mellette, 12 ellene és 5 tartózkodás mellett elfogadtuk. C. Preambulum 10-es módosított szerkász szóbeli módosítóval zöldektől, akkor az így módosítottról szavazunk, mellett ellene tartózkodik elfogadva. D. Recital Őri Csaba úr 11-es módosítója szóbeli módosítóval mindenki elfogadja a szóbeli módosítót. Igen, akkor a 11-esről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor egyes módosító szerkász mellette ellene tartózkodik elfogadva. Most a teljes szöveget elektronikusan szavazzuk meg, kérem, szavazzanak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, egyen ellene, egy tartózkodás mellett. Köszönjük szépen, gratulálunk, elfogadtuk. Akkor most a napi rendünkre térünk vissza, és ezt a négyes ponttal folytatjuk, most pedig megadom a szót Kebnach úrnak, aki McIntyre asszony helyett eh, fog szót kérni, és eh, ismerteti majd azt a 46 módosítót, amely a saját kezdeményezésű véleményről szól. Itt az illetékes bizottság, az IMKO bizottság. Kednak úr, öné a szó, az egységes piac irányítása. Ladies and gentlemen, let me to speak on behalf of my kedves kollégák, McIntyre asszony, kolléganőm nevében beszélek, aki ma nem tud itt jelen lenni. Mindenek előtt Antea McIntyre nevében szeretnék megköszönni mindenkinek az együttműködést. Miután elolvasta a módosító indítványokat, a rapportőr a kollégák legtöbb indítványát támogatni tudja. De van néhány olyan indítvány is, amelyeket nem tud támogatni. Néhány módosító indítványban új gondolatok fogalmazottak meg, amelyek segítenek eh, még jobbá tenni a jelentést. Az előadó reméli azt, hogy továbbra is az együttműködés szellemében tudunk együttműködni, és egy jó jelentés készül el, világos, konkrét javaslatokat fogalmazunk meg az illetékes bizottság számára. Az majd néhány kompromisszumos módosítóra tesz javaslatot, fel fogja venni a kapcsolatot a módosítókkal kapcsolatban néhány kollégával, akiknek a javaslatait nem tudja beépíteni a kompromisszumba, de talán majd néhány szóbeli módosítót megfogalmazhatnak. Fontos az is, hogy ne kettőzzük meg a munkát az IMKO-val, az illetékes szakbizottsággal, és válasszuk külön azt, hogy mire van hatásköre a mi szakbizottságunknak az egységes belső piac kontextusában. A következő fő megjegyzéseket szeretném még tenni. Az egységes piac régóta kulcsszerepet játszik az Európa 2020-as stratégia céljainak elérésében. Fentartható növekedés segíthetünk így módon elő az Európai Unióban. A bizottság közleményében leszögezi, hogy a 2020-as célok eléréséhez megfelelően kell végrehajtani az EU jogszabályokat. Azután folytatódik a jelentés az, azoknak az irányelveknek az aránya, amelyeket nem ültettek át időben, növekedett és ugyanígy az átültetési határidő be nem tartása is nőtt, és egyre több kötelezettségszegési eljárás indul. És még akkor is, hogyha korrektül átültetik az irányelvek rendelkezéseit, ezek a gyakorlatban sokszor nem működnek jól. A foglalkoztatás szempontjából az egységes piac azon területeivel foglalkozik a jelentés, ahol előrelépésre van lehetőség, a növekedés, az innováció, munkahelyteremtés elősegítésével. Az adminisztratív terhek csökkentése, különösen a KKV-k és a mikrovállalkozások számára rendkívül fontos. Jöjjenek létre egyablakos ügyintézési rendszerek, javuljon az információs rendszer a belső piacon. Itt különösen a szakmai képesítések elismerése nagyon lényeges hatásvizsgálatok készüljenek a jobb minőségi jogalkotás jegyében, illetve az intelligens jogalkotás, intelligens szabályozás terén is lépjünk elére. Köszönöm szépen, Szerkesz úr! Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kolléganőm nevében, Vantolina asszony nevében, aki már nem tud itt lenni, szeretném megköszönni a munkát McIntyre asszonynak. És miután van időnk, két dologra szeretnék utalni, amelyek döntő fontosságúak lehetnek eh, a frakción kívülbeni álláspontjával kapcsolatban. Egy Konkrét esetet szeretnék először ismertetni, és utána egy általános ügyet is és remélem, hogy a kollega majd tájékoztatja McIntyre asszonyt erről, és ő így módon a figyelembe tudja venni majd a mi javaslatainkat. 31, 32, 33-as módosítót Steven Hughes és Steinbrück asszonynal együtt nyújtottuk be, és ebben szerintünk van néhány döntő elem. Eh, better legislation, jobb minőségű jogalkotás, eh, ez nem azt jelenti, hogy eh, nem alkotunk meg újabb jogszabályokat. Időnként azt szoktuk hallani, hogy az administratív akadályokat le kell küzdeni. De hát ezek lehetnek például, ez nem jelentheti azt, hogy munkavédelmi jogszabályokat vagy előírásokat fölöslegesnek tekintsünk. Itt vannak a foglalkoztatási, szociális területen olyan szabályok, amelyeknek esetleg a, a felesleges létéről, vagy arról beszélünk, hogy, hogy nem észszerűek. Ezek szerintem itt pontosabban kell fogalmazni a szocialisták számára elfogadhatatlan az, hogy újra és újra arra utalunk, hogy igazgatási akadályokat jelentenek a szociális előírások és mivel nem tudok nagyon jól angolul, nem is igazán értem pontosan ezt a szöveget, de ez egy olyan szabály, ez a one in, one out, hogy egyszer kint, egyszer bent, mit jelent ez a szabály, ez a one in, one out szabály? Ez azt jelenti, hogy egy korábbi norma, mm, független attól, hogy mi a tartalma, hogy ezt, ezt meg kell változtatni, nem értem. Minden új jogi norma azt kell, hogy eredményezze, hogy egy régebbi jogi normát akkor hatályon kívül kell helyezni. Szerintem egy az egyben ez így nem lehet érvényes, mert ez a bekezdés komoly nehézségeket okoz nekünk. Azután a hetes módosító, elnök asszony. Hogyha ezt eh, elemeznénk, akkor talán jobban megértenénk a mi frakciónk hozzáállását. Mit is mond ez a hetedik módosító? Az egységes piac ugye nagyon fontos eh, döntő szerepet játszik az Európai Unió jövője szempontjából, illetve a 2020-as stratégiai célok megvalósítása szempontjából de ez csak egy szerep, hiszen nem, nem akarjuk, hogy a szociálpolitika bekerüljön a belső piaci szabályozás körében, nem azt akarjuk, hogy a belső piaci szabályozása olyan legyen, hogy ennek eredményeképpen jobbá váljon az emberek élete, több növeljön, nőjön a foglalkoztatás. Tehát az egységes piacot kell az emberek szolgáltába állítani, és nem fordítva. Bárki más kérem még szót. Kósa úr, tessék. Köszönöm a szót. Rövid leszek, és nem akarom robolni az időket. A néppárt részéről árnyékjelentéstevőként köszönöm a gyors munkát és az összefoglalót is. Hasonló álláspontot képviselek, hogy szükség van kompromisszumokra, mert a beadott módosítók elég ellentétes álláspontot képviselnek Először is szeretném leszögezni, hogy valóban ki kell mondani, hogy az eddigi megoldások teljes körű eredményhez nem vezetnek. Tehát tovább, további intézkedésre van szükség az egységes piac érvényesítéséhez. Viszont a megközelítés különböző pártok részéről sok esetben egymást is megölik, úgymond ezért nehéz lesz kompromisszumot kialakítani. Legyen szó az állami monopóliumokról, vagy az érdekegyeztetésekről, vagy az Európai Bizottság jogosítványairól. Szükség lesz minden frakciónak, hogy engedjen az álláspontjából. Végezetül a saját módosításaimról egy kicsit elsősorban a fogyatékossággal élő emberek részéről szükséges további intézkedést sürgetni. Örül, örömmel állok az egyeztetés elé, és remélem, hogy jó kompromisszumokat tudunk ma, és tudjuk segíteni a, a munkát a továbbiakban. Köszönöm a szót. Nagyja Hirsch. Köszönöm én is, Nagyja Hirsch. Köszönöm Először, köszönetet szeretnék én is mondani az előadónak, kiváló munka alap. A liberálisoknak is van néhány módosító indítványa. Természetesen én is úgy gondolom, hogy központi jelentőségű a magas munk- ifjúsági munkanélküliség kérdése. Egyszerűen munkahelyekre van szükség a legtöbb munkahelyet pedig a KKV-k tudják létrehozni. Éppen ezért cél kell, hogy legyen, hogy optimált lehetőségeket biztosítsunk. Tehát egyrészt, ami már megvan, azt következetesen megvalósítsuk, ez egy nagyon fontos szempont, hogy egyáltalán legyen belső piac, másrészt pedig a ki kinek csinál valamit csak a vállalatok tudnak ilyen munkahelyeket teremteni, és éppen ezért így kell eljárnunk. Nagyon örülök, hogy együttműködünk az előadóval, és biztos vagyok abban, hogy jövőorientált jelentést tudunk kialakítani, amely aztán az elmúlt hétben folytatott növek, európai növekedésről folytatott vita alapján is megfelelő lesz. Köszönöm. Merci. Euh. Köszönöm. Kabnach úr szeretne reagálni és lezárni ezt az eszmecserét. Csak köszönetet szeretnék mondani ezért a megbeszélésért, és továbbra is együttműködünk. Köszönöm. A, oh, ö, nuv... Nagyszerű. A szavazásra lehet, hogy kompromisszumos módosítók is lesznek, ugye? Hát nem tudom. Lehet, hogy nem jól indulnak a dolgok ahhoz, hogy kompromisszumosak legyenek, de január 14-én szavazunk, az IMCO pedig majd a január 23-24-i ülésén szavaznak. Ahogy elmondtam felvezetőmben, most a kilences pontot helyeznénk be ide a négyes után, így a gazdasági válság nemek közötti egyenlősége és a nők jogaira gyakorolt hatásáról ö, cserélnénk eszmét. Egy saját kezdeményezésű véleményről van szó, amelyben Zimmer ö, kollégánkat, Thomas Hendel segíti majd a munkájában, és a véleményt a FAM Nőjogi Bizottsághoz címezzük. Elnök asszony, kedves kollégák! Először is ki kell mentsem Cémer kollégámt, aki ma nem tud itt lenni, nekem adta át a feladatot, hogy a témával kapcsolatos álláspontját elmondjam. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez év márciusában a szakbizottságunkban Gabi Cimmer az azonos bér, azonos értékű munkáért férfiak és nők számára elvét elfogadtuk. Igen, sajnálja Címer kolléganő, hogy a bizottság az Európai Parlament 2008-2010-es kezdeményezésére nem reagált megfelelően, és még nincsen jogi kezdeményezés a nők és a nemek egyenjogúsága érdekében a szociális és foglalkoztatás politikában különböző kérdések vannak mindig napirenden. Az előttünk lévő tervezetben a, jelen, a jelenlegi válság áll a középpontban, minden embert sújt ez, még ha különböző időpontokban és különböző erősséggel is. Az elmúlt két évben a gazdasági versenyek elsősorban olyan ágazatokat érintettek, ahol elsősorban férfiak dolgoztak. Az EU27-ekben a 0,1% volt, és 8,4%-os volt a férfiak, illetve nők munkanélküliségi aránya. A munkanélküliség és foglalkoztatási arány férfiak és nők között ellentétes arányt mutatott. Most elsősorban nőket érinti a válság, sújtja a válság. 2011-ben az EU 27-ek átlaga férfiaknál 9,6, nőknek 9,8 volt, 2008 óta a nők foglalkoztatási rátája pedig 61,1%-ra eh, csökkent. Az állami szektorban pedig a válság tipikus válaszaként Európában a, a nők most különösen sokat eh, kell, hogy eh, tehát őket különösen sújtja, most 60 tehát jóval alacsonyabb a foglalkoztatási arány a korábbiakhoz képest. Spanyolországban és Olaszországban elsősorban a szociális és képzési területeken vannak megtakarítási intézkedések, és ezek azok a területek, ahol elsősorban nők dolgoznak. Mivel elsősorban az állami ágazatot érintik ezek az intézkedések Európában, a, a fékek, megtakarítások pedig az eddig elért eredményeket teszik tönkre. A foglalkoztatottak szegénysége is egyre nagyobb probléma, ez az úgynevezett in-work poverty. A teljes idős munka, a teljes idős foglalkoztatás alacsony bérrel válik tipikussá, és a munkahely sem garantálja a szegénységtől való megmenekülést. Elsősorban a nők közrében igaz ez, az egyenlőtlenség 17%-os a férfiak és nők fizetésében. Gabi Zimmer ezt a gender pay gap, tehát a nemek közti fizetéskülönbség tanulmányából állítja. A nők fogyatékossággal élő nők például, a fogyatékossággal élők általában aránytalanul nagy mértékben szenvednek a válság hatásaitól. Ez egy olyan csoport, amely többszörösen diszkriminált, hiszen stigmatizált is nőként, fogyatékkal élőként egyaránt. A korlátozott módosítások száma miatt nem lehet minden javaslatot felvenni. A gender budgeting elvét az ESF-ben is egyértelműen, tehát a, a, a stabilitás alapban egyértelműen hangsúlyozni kell annak érdekében, hogy az újraelosztást sal a férfiak és nők egyenlőségét segítsük. Ezen kívül a megosztott felelősség kultúráját kell kialakítani a magánéletében és a munkavilágában egyaránt, és a hagyományos szerep megosztásokat meg kell szüntetni. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek jobb egyeztetést jelentenek, a összeegyeztethetőséget eredményeznek a munka és magánélet között, az egyenlőség biztosítása mellett. Ezzel párhuzamosan a férfiak jogait erősítő jogok, a férfiak jogasi, jogait erősítő intézkedések, például a gyermekgondozás családi élet terén szintén fontosak. Teljes mértékben értékelni kell a válság és megtakarítási intézkedések hatását a nők foglalkoztatására, például fel kell mérni a nem megfizetett munka mennyiségét. Az erre vonatkozó kutatások, a szegénység feminizálásának kutatását folytatni kell, az leküzdésük ellen intézkedéseket kell hozni a tagállamoknak, jogilag kötelezettséget kell vállalni, és szabályokat kell hozni azért, hogy az azonos munkáért, azonos értékű munkáért azonos bér elvét végrehajtsák. További intézkedések, amelyek a képzés, továbbképzés egyenlőtlenséget, a munkaerőpiac szegmentálását, oldják fel és segítik a bért átláthatóságot, szintén olyan kérdések, amelyeket napirendre kell tűzünk. Hivatalosan már és formálisan sok minden történt a foglalkoztatás politikában a nemek közti egyenlőségért, de mégis még messze el vagyunk attól, hogy tényleges egyenlőség legyen férfiak és nők között a munkavilágában. A válság ezt nem fékezheti, ezt a folyamatot. Ezek voltak Gabi Címer megjegyzései a jelentésével kapcsolatban kapcsolatban megjegyzéseit továbbítani fogjuk. Kérem megértésüket, és remélem, hogy nem tekintik udvariatlanságnak azt, hogyha puszta idő hiányába miatt most itt kell hagyjam a vitát. A kollégáimnak elmondtam, hogy mindent jegyezzenek fel, amit meg kell, fel kell jegyezni, és jaj, én továbbítom Címek kollégának. Köszönöm. Merci, donc on va limiter les Köszönöm szépen. Két percet adok hozzászólónként. Lopa Fontanyi először. Ah, la verdad es que hablaré poco, porque yo creo que en este... Igen, nincs sok mondani való. úgy gondolom, hogy ebben a témában tulajdonképpen eh, teljesen egyetértünk a nőknek, azonos bért kell kapni, azonos munkáért, ugyanúgy, mint a férfiak, és hogyha a nőket kevésbé érintette a gazdasági válság a válság időszakának elején, akkor az azért volt, mert az alacsonyabb minőségű munka volt. De most nem az, hogy érinti őket a válság hatása, hanem egyszerűen arról beszélhetünk, hogy nő és gyermek szegénység van, hiszen hogyha a nőnek nincs munkája vagy rossz munkája van, akkor az az egész családot érinti, és ezért a gyermekeket is. Elizabeth Morga jelentése mindent felsorol, az összes témát érinti, nő és foglalkoztatás, és minden egyebet. Éppen ezért nagyon nehéz dolga lesz a jelentés írójának, hogy még többet felvegyen, hiszen tulajdonképpen már minden benne van. De támogatandó, és mindent megteszünk azért, hogy Cémer asszonyal jól együttműködhessünk. Köszönöm. Madame Clifty, puis Madame Ovia. Mulțumesc. Clifty asszony, először. Szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani. Én jelentéstevőként dolgoztam együtt az előadóval ezen a nagyon fontos jelentésen. Nem mondok túl sok mindent, talán csak annyit, hogy már több módosító indítványt készítettem elő. A szegénység feminizálódásáról már évek óta beszélünk itt az Európai Parlamentben, de sajnos nem igazán javult a helyzet. És ennek a jelenségnek nagyon sok következménye van. Beszéltünk már, meghatároztuk, hogy mi ez a jelenség, sokat beszélünk a gender mainstreamingről, az EU munkaerőpiaci politikájában ki kell, meg kell találni az egyensúlyt a rugalmasság és a biztonság között. Azután um, a szociális makrogazdasági politikát is uh, kiegyensúlyozottan kell alakítani, aktív foglalkoztatás politikai intézkedésekre van szükség, a zöld uh, gazdaság, a zöld munkahelyek létrehozása a nők számára uh, szintén nagyon lényeges. És a költségvetés és tervezéskor is az esélyegyenlőséget mindig biztosítani kell. És végül fontos, hogy bevonjuk a nőket minden döntés hozatali eljárásba, különösen a munkaerőpiacra vonatkozó döntésekbe is. A családok életében nagy változás jelent, ha dolgoznak a nők. Hogy mondjak erre egy példát a saját hazámból, Romániából. A nők körében alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, mint a férfiak körében, de ennek az az oka, hogy nagyon sok nő elhagyta Romániát, hogy Európában másút keressen munkát, és nagyon sok ezzel a probléma, mert sokszor otthon hagyják a gyermekeiket a gyermekeikre rokonok vigyáznak, vagy akár intézményekben helyezik el őket. Ezért tűnhet úgy, hogy a nőket kevésbé sújtja a válság de hát nyilván, hogy a gyermekeiket emiatt nagyon komolyan sújtja a válság. Még egy dolog, amire nagyon oda kell figyelnünk a munkanélküliséggel kapcsolatban, figyeljünk oda arra, hogy a munkaerőpiacon hogyan változik a nők és férfiak aránya bizonyos területeken. Korábban tipikusan férfiak által ellátott munkákban nagyon nehéz lett a helyzet. Másút szolgáltatások területén, ahol jelentően nők foglalkoztatottak, viszont nem romlott ráma ilyen a helyzet. Figyeljünk arra, hogy nagyon sok fiatal nő nem talál munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ovir asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani Cimmer asszonynak, az előadónknak az eddigi munkájáért. Általánosságban egyetértek az előadó véleményével, az esélyegyenlőség, nemek közötti egyenlőség szempontjából. De én gondolom, hogy nem az államnak kell mindent szabályozni. Szerintem még behatóan kell foglalkoznunk ezzel a véleménnyel. Csak egy percre volt szükségem, kettőre sem. Ma délelőtt foglalkoztunk már a FAM szakbizottságban is ezzel a jelentéssel, és ott is beható eszmecserét folytattunk. Köszönöm. Regina Bastos. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, Morán Satyé kolléganő nevében szólok, és eh, én is Cimmer asszony jelentését szeretném értékelni. Az előadó Morán Satyé a nőbizottság eh, részéről értékeli a jelentést, ezzel általában egyet is ért nincs semmit, amit ne tudna elfogadni benne, épp ellenkezőleg úgy gondolja, hogy ez egy kiváló keret ahhoz, hogy a szegénység ellen fellépjünk. Nagyon sok probléma, sok igazságtalanság van, a nőknek nagyon nehéz emberhez méltó fizetést adó munkát találni a nőknek több képzést kell, több szakmai továbbképzést kell a nőknek biztosítani, és fel kell hívni a figyeletet arra, hogy a költségvetési csökkentések a nők számára a szegénység kockázatát hozzák magukkal. Morán Setyi kolléganő a, a nőbizottságban, tehát a FEM-ben előterjesztette ezt a jelentést, bemutatta és rámutatott arra is, hogy a gazdasági és pénzügyi válság a nőket különösen sújtotta, a férfiak és nők közti különbségeket még pregnánsabbá tette. Az egyenlőtlenségek leküzdése a nemek között tehát nagyon fontos, de sajnos most nehezebb. A férfiak a férfiakat a munkanélküliség jobban sújtja, de a nőket jobban sújtja a, a válság hatása jobban és hosszabb időre. A szociális partnereknek ezt figyelembe kell venni, hiszen hogyha a nőknek vissza kell vonulni a munkaerőpiacról, akkor az informális gazdaságban dolgoznak, nem fogják megfelelően megfizetni őket, és nem tudnak bekapcsolódni a hivatalos kér, tehát a, a hivatalosan felvetett kérdések megoldásába sem. sem. Morán Satyi asszony tehát azt veti fel, hogy fel kellene venni a, a gazdasági, annak a problémáját, hogy a válság miatt a családon belüli erőszak is növekedett. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Biztos vagyok abban, hogy Címer asszony asszisztense itt van a teremben, mindent följegyez, és beszámol majd neki munkánkról. a GUE frakció is együttműködik, de hát alapvetően, mm, amit ma hallott, hallottunk, az tulajdonképpen még módosító indítványokban be kell, meg kell fogalmazni, január 8-áig, 12 óráig kell ezeket megfogalmazni és leadni, és csak így tudjuk majd a módosítókat, amik ugye angolul kell, hogy bejöjjenek, végig gondoljuk. Szóval a módosító indítványokat január 14-én fogjuk áttekinteni, és 23-24-én fogunk aztán szavazni. A nőbizottság 18-19-én februárban nyilatkozik majd erről. Ugye, mivel most megint csak csúszásban vagyunk, azt kérem, hogy a 11-es és ötös napirendi pontokat írásban tudjuk majd megtárgyalni. Tehát mind az Európai Szociális Alapról való tárgyalások állás, és a, állását vagy helyzetét és a Genfi delegációnk beszámolóját írásban szeretnénk megtenni. Ezért november 12-én került sor erre a látogatása az Ilónál. Tehát ez az ötös napi rendi pont volt, ezt is írásban kapjuk meg, a hetes napi rendi pont a következő. Eh, Stephen Hughesnak adom meg a szót, aki a saját kezdeményezésű indítvány szerzője az azbesztel kapcsolatos foglalkozás egészségügyi kockázatok és az összes létező azbeszt felszámolásának kilátásai a címe. 122 módosító érkezett be, ezeket fogjuk most áttekinteni, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, és előadóként szeretném megköszönni az elnyék előadóknak a támogatást, ezt komolyan is gondolom, igen, hálás vagyok, nagyon jó volt az együttműködés, és nagyon keményen dolgoztak ezek az árnyék előadók. Rengeteg hozzászólás, módosító érkezett be, és többször is találkoztunk emiatt az árnyék előadókkal. Néhány általános megjegyzés ez egy saját kezdeményezésű jelentés, nem jogalkotási szöveg, annak ellenére, hogy nagyon erősen próbálunk előre nyomulni bizonyos területeken, és ennek megvan az oka. Valóban magasra tettük a mércét, és reméljük, hogy a bizottság figyelmét a fontos kérdésre ráirányítottuk. Mint elnök asszony mondtam, 120 módosító van, csak nem 122, de a többségét támogatni tudom három szerzővel van, Esze asszonynal, McIntyre asszonynal vannak problémáim, akik számos helyen töröltetni kívánják a szöveget. Nyilvánvalóan ne, ezek a módosítások nekem nem tetszenek. Szerintem, ha nem is mindegyiket, azért a legtöbbét vissza kéne vonni, és nagyon nehéz az is, amit Roger Helmer módosítóként nyújtott be, hiszen ő megpróbálja a módosítóiban a fehér azbest veszélyeit egy picit enyhíteni, és ez nagyon helytelen, hiszen ez nagyon veszélyes dolog. Ugyanolyan veszélyes, mint a kék azbest, és rengeteg halálesetet okozott az Európai Unión belül. Um, uh, a legtöbb módosító úgy gondolom, ezen kívül azt illusztrálja, hogy általános egyetértés van a tekintetben, hogy az azbest különleges kockázatokat jelent, a munkavállalókat jobban kell védeni, megfelelő diagnózissal kell az azbest okozta betegségeket feltárni, hiszen különböző tagállamokban a mai napig előfordulnak ilyen esetek, és az azbesztartalmú anyagokat el kell távolítani. A legtöbb módosító tehát ennek a gondolatmenetnek felel meg. Mintegy 15 módosítót közösen George Park, én magam, Elizabeth Morán Chantier és Karina Delin nyújtotta be, ezekben a kérdésekben már egyetértésre jutottunk. Ezen kívül pedig én magam benyújtottam 15 kompromisszumos módosítót, hisz a számos egyéb módosító alapján. Azt hiszem, hogy egyetértés van a kompromisszumos módosítókban, a négy csoport, négy frakció között, és mindannyian részt vettünk a tárgyalásokon, és meg is kaptuk Till Beniens irodájából a levelet ma délelőtt, aki a liberálisok árnyék előadója, és neki is köszönöm kemény munkáját és a segítséget, amit a szöveg tárgyalásában nyújtott. Azt javasolja, hogy az öt, kompromissz, öt kompromisszumos javaslatot esetleg módosítsunk. Azt hiszem kettőben már megállapodtunk, de örülnék, ha a többi árnyék előadó a többire reagálna az ülés előtt megpróbáltam kiosztani ezt, és úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha most vagy a karácsonyi szünet után január elején visszajelzést kapnánk erre vonatkozóan. Azt hiszem tehát, hogy megállapodhatunk ezekben a kérdésekben. Andreas Denoni és Konstantinos Paukukas is számos módosítót nyújtottak be, és az ő módosítóikkal is tulajdonképpen majdnem mindegyikkel egyet tudok érteni. Tehát megvan az egyetértés, és azt hiszem, hogy tulajdonképpen sikeres szavazást várhatunk a, mielőbb. Ba úr, aztán Deli asszony. Oui, merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Steven Hughes kollégának szeretnék köszönetet mondani a kezdeményező jelentésért, ami pedig az együttműködést illeti, tulajdonképpen én is viszonozhatom, hiszen kezdettől fogva rendszeresen tájékoztatott minket a kollega, és a két találkozó során, amelyet tartottunk, nagyon nyílt volt a beszélgetés, és mindig a jelentés érdekében, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon jó munkakapcsolat alakult ki. Múlt hét óta megvan az MV állásfoglalása is, és úgy gondolom ugyanilyen irányba halad az is néhány dologra. Das Thema Screening und äh, Registrierung. A screening és az azbest regisztrációjával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy néhány jó kompromisszum született. Az LPP e támogatja Stephen Hughes javaslatát, hogy határozzunk meg egy dátumot, amelytől kezdve az állami eh, közintézménye és épületekben nem szabad, hogy azbesztartalmú anyag legyen. Támogatjuk ezen kívül azt is, hogy a tagállamokban e, állami azbesztregisztert e, hozzanak létre. A 12-es bekezdés a, a helyreállítási szanálási programokkal kapcsolatban még néhány apró dologot tisztázni kell, de szerintem itt is e, meg fogunk tudni állapodni. Ezek apróbb szövegértelmezési kérdések, lehet, hogy csak az, a fordításból adódók. Nagyon fontos dolog, hogy megállapodtunk abban, hogy a képzés, szakképesítés biztosítsuk, ez a 9-es és 10-es bekezdés, ennek érdekében, vagy ennek alapján az azves specifikus szakmák és szakképesítések megmaradnak, és a munkavállal, az azbesztel munka, dolgozó munkavállalók számára minimális követelményeket kell majd meghatározni. Úgy gondoljuk, hogy a további tárgyalások során további lehetőségek vannak arra, hogy az ambiciózus munkával még jobb szöveget kapjunk, széles körű támogatást élvez ez a dokumentum. A visszajelzésekkel kapcsolatban pedig valóban mm, az ünnepek előtt, vagy nem sokkal azután ezeket a visszajelzéseket megadjuk önnek, és ennek tükrében köszönöm az eddigi munkát. Karima Deli. Karima Deli. Aztán Gárkúr. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálni szeretnék az előadónknak. Egyrészt azért gratulálnék, mert társ jelentéstevőként bevonta munkába, másrészt pedig mert a kompromisszumos módosítók felé is komoly munkát végzett mi. A, az ökológiai megfontolásokból is számos módosítót fogunk a frakcióm részéről benyújtani, én is és a frakcióm. Ami Penyom úr által elmondottakat illeti, inkább a jelentéstevőhöz tennék föl egy kérdést. Az O módosítónál nem értem, hogy miért akarja törölni. Elmagyarázná? Mert bizony sajnálatosnak találnám, hogyha az O módosítót törölni a felelős. A 17-es bekezdésről beszélek. Ó, módosító 17-es bekezdés, köszönöm. Clark, aztán Phil Benny. Köszönöm, elnök asszony. Hát, amikor az azbestről beszélünk, ugye számos anyaghoz ö, hasonlóan van a barna és a kék azbest, amely igen halálos, különösen, hogyha a tüdőbe bejut, szinte mindenki ö, ö, hosszú távon halálos betegségben szenved. A visz, viszont a fehér azbesztet illeti abban magnéziumban, és az por formában jut be, egyfajta púder formájában, és ennek e, igazából nincs e, a kihatása azokra, akik beinhalálják ezt az anyagot. Ezért van itt ez a sok félreértés, mert a 97-es jelentés, ahol alapvető statisztikai hibát követel, mondván, hogy 90%-a ugye fehér azbest, és akkor 90%-ban halálos ö, ö, hatásról, kihatásról beszél, már pedig ez óriási baklövés. A brit kormány egészségügyi ö, minisztériumja toxikológiai vizsgálatok alapján azt mondja, hogy nincs mérhető ö, ö, halálos ö, negatív kihatása az azbest úgynevezett cementnek. Ami viszont a barna és a kék azbestet illeti, ott a kockázati fok igen jelentős, viszont így abszolút jelentéktelen a fehérnél, ami azt a kampányt illeti, mely alapján ö, szinte ördökként festük le ö, magát a, az azbesztet, ott ö, Lori Karzan Alan asszony által vezetett ö, intézmény amelynek családjában egy kaliforniai oaklandi jogász is ö, ö, dolgozik, ott ugye komoly milliós ö, ö, tét forog kockán, és hát értjük, hogy milyen behatások lehetnek ebben a dossziéban. Teljesen ártalmatlan, ez a kristályos formájú fehér azbest, és csak a barna és a kék az vesz tekintető veszélyesnek. Hogyha viszont most eh, ezek a rendelkezések jogszabályá válnak, és minden formájú azbesztet be akarnak tiltani, ennek eh, borzasztó sok hatása lenne. E, nagyon sokan keresnek is ezen majd, persze az ügyédek, ügyvédek, orvosok, az építőiparban dolgozók közül többen, csak hogy néhányat említsek. Viszont borzasztó sok kár származik ebből. Mindenek a költsége, hogy minden honnan eltávolítsuk az azbestet, ez sok száz milliárd font költséggel járna az egész EU gazdaságát ez megrázná, már amúgy is elég rossz helyzetben van a gazdaság borzasztó sok azbesztet eh, tartalmazó épület van, ez mind csődbe mennének, eh, úgyhogy nagyon sok eh, baj származna a teljes tilalomból. Az elnök asszony félbeszakítja az erődöt, kérem, hogy fejezze be lassan a hozzászólást. Sok további költséggel is számolnunk kell, ugyanis ha eltávolítjuk az az a valamit csinálni kell, depóniákon, lerakóhelyeken elhelyezni, vagy valamilyen más alternatív anyagot előállítani belőle, de ilyen még jelenleg nincsen elnök asszony, tehát a jelenlegi formájában ez a szöveg elfogadhatatlan. Yeah, thank you. Um... köszönöm szépen. Jó magam, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek az igen pozitív párbeszéd szelleméért és számos problémát sikerült körüljárnunk. A nyilvános középületek tartoznak csak az ő javaslata hatája alá. Azért, mert a módosítóknál az agrár épületeket kivettük a hatáskör alól. Hát legalábbis ez most így van, de már a kezdetektől, még a módosítók benyújtása előtt ez így volt. A kompromisszum mindenképpen jó irányba megy ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Lehet, hogy figyelmesebben kell még átolvasnunk mindezt, mielőtt a szavazó listát véglegesítjük, de biztos akarok lenni abban, hogy ez így van. Hughes úr utalt a kompromisszumos módosításaimra. Nos, ezek alap kis módosítások voltak csak, hogyha rossz szóhasználatot véltem felfedezni. Ami a K kompromisszumos hozzáadás nem lenne ö, problémás, mert ebben a fejezetben a 14-es, 14-es, az előző irányelv 14-es cikkében minden esetre ez a cikk lefedi a kérdést már az előző irányelvből is. E, itt csak utalni akartunk arra, hogy melyik irányelvről beszélünk, tehát tisztázó volt a módosítónk. Ami az elkompromisszumot illeti, néhány módosítást javasoltunk, az első ezek közül azt célozta meg, hogy a managers kihúzzuk, mert ott a az építőipari szakemberek már lefedik ezt a fajta hm, az azbest menedzselését, tehát annak kezelését akartuk itt szerepeltetni, nem pedig a kezelőket. Úgyhogy hát ez volt az eredeti módosítónk mögötti gondolat megfelelően akartuk a képzést is kezelni, mert nem kell ismételnünk folyamatosan, hogy képzés, képzés, ha ugyanarról a képzésről beszélünk. Nem vagyunk arról sem meggyőződve, hogy a specifikus irányelvre van itt szükség, az LM kompromisszumot én a jelentéstevőre hagyom, hogy mit gondol azokról. Mi azt javasoljuk, hogy a should kifejezés szerepeljen itt, mert itt a tagállamok hatáskörének fokáról van szó. A fő különbség az G kompromisszumban található, a dátum, a 2028-as időpont. Most nem tudunk ebben megállapodni, mert még abszolút nem tudjuk elképzelni, hogy mennyire van ennek valóság alapja. Számos tagállamban hihetetlen mennyiségű épület, iskolák, kórházak, középületek épültek a 60-as, 70-es években, ahol ugye az azbest volt az egyetlen anyag, amelyet használtak. Ezért nem tudom, hogy most így egy abszolút értelemben értendő időpontot megfogalmazunk, hát nem tudom mennyire valósághű lesz az. Ami pedig a hatástanulmányt illeti, ott a költséghaszon aspektusokat is kell vizsgálnunk, hát nem tudjuk, mennyibe fog kerülni ennek a sok középületnek, iskolának, kórháznak a az azbeszmentesítése, tudnunk kell, hogy mit írunk alá, mielőtt meg megállapodunk egy adott időpontban. Számunkra ez rendkívül fontos kérdés. Szeretnénk látni itt a pragmatikus stratégiát arra, hogy az azbest mentesítés valóban az épületek felújításakor megtörténik. Persze, az azbest tartalmú épületek többségének van egy életciklusa, és azok úgymond már lassan a végére érnek, tehát biztonságosan kell megfelelően az azbestet, azbesztől mentesíteni az, építő, az építményeket, és ezen túlmenően a tárolásokról és az azbest tárolásáról is gondoskodni kell biztonságos módon. A fehér azbestre utaltunk itt, azt kéri az elnök asszony, hogy zárja le. Igen. Ö, teljesen ellentétes információkat kaptunk, a, kapunk mi mai napig és a tudományos szakértőktől az, a fehér azbest ö, ö, hatásairól. Úgyhogy azt kérnénk a bizottságtól, hogy tisztázza valamilyen munká folyamán azt, hogy miben hihetünk. Egy választ kérünk a bizottságtól, mert ellentmondásos tanácsokat kapunk, és mi a szakbizottságunkban nem tudunk erről dönteni. Azt kérem, hogy mivel nagyon hosszasan szóltak kértek szót az előtte szólók, nagyon röviden válaszoljon. Um. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az árjék előadóknak az elmondottakat. Csak egy-két fő kérdésre szeretnék kitérni. Fehér azbest kapcsán. Talán a bizottság most el tudja mondani, hogy a veszélyes ez a krizelit vagy sem. Az azbest mind a három formájának a felhasználásával kapcsolatban eh, tiltás van érvényben az Európai Unióban, eh, az összes munkavédelmi szabályozás ugyanígy tiltja az azbest mind a három formáját, ez önmagáért beszél. El tudok küldeni tanulmányokat, amelyekben azt is leírják, hogy a fehér azbest is veszélyes. Van egy olasz tanulmány, nagyon hosszú tanulmány, 27 esetben okozott halált a fehér azbest. Sokszor adminisztratív munkakörben dolgozókat érintette ez, akik hosszú ideig voltak kitetve, az, vagy érintkeztek azbesztel, és meghaltak. Az Európai Királyság egészségügyi államtitkára is évekkel ezelőtt elmondta, hogy az azbesznek mind a három formája életveszélyes, az egészségre rendkívül ártalmas. Tehát ez volt ennyi. A többi ponttal kapcsolatban az árnyék előadók nagyjából egyetértettek velem. Ez igaz, nem tudjuk most újra nyitni a vitát ezzel a jogszabályjal kapcsolatban. Egy kicsit keményebben kell dolgozunk, hogy be tudjuk tartani a határidőket. Ami az I és K módosítókat illeti, szerintem könnyen megegyezünk majd az árnyék előadókkal. Gével kapcsolatban azt javaslom, hogy ezt nézzük meg még egyszer, hiszen minden javaslat, amit majd a bizottság elénk tesz ennek a kezdeményezésnek az alapján, az fog eredményezni, hogy készül hatásvizsgálat és költséghaszon elemzés, hiszen minden javaslatban ez benne van, a minden szociális területet érintő javaslatban. még eh, szükségem van a többi árnyék előadótól is eh, feedbackre, hogy a többi kérdések kapcsolatban eh, döntést tudok hozni, és be is fejezem elnök, azt nem tudom, hogy szorít az idő minket. Merci beaucoup, euh, cher collègue. Köszönöm szépen, kollégáim. Befejeztük a módosítók vizsgálatát. A véleményt január 24-én fogjuk elfogadni, és a februári plenárisan szavaz a plenáris róla. A bizottság jó lenne, hogyha tájékoztatást küldene meg nekünk, amit aztán körözhetethetnénk a fehér azbestről. Most a nyolcas napi rendre térünk át, és azonnal meg is adom a szót Veronika Lope Fontányi asszonynak, 256 módosítót nyújtottak be a jelentéséhez az éves növekedési jelentésről. A 256 módosító elintárására nincs lehetősége, de gondolom az összefoglalásra mindenképpen nyitott lesz. Így igaz, az leszek. Tanulmányozni kell, ez hideg vérrel, hideg fejjel, ezt fogom én a karácsonyi szünetben megtenni, mert mindenképpen egy átfogó megállapodásra van, lesz, kerül sor. Most spanyolul folytatom, és elmondom azt, hogy mit szeretnék tenni. Mindenkitől beérkező módosítót szeretném kompromisszumos módosítókban megfogalmazva beilleszteni az anyagomba. Én elmondtam ezt már a múltban is. A mi hatáskörünk nem túl világos ezen a téren, nem annyira világos, amennyire szeretnénk. Ha viszont a jelentést támogatni tudjuk, akkor a legitimitásunkat megerősítjük ezzel. Ezért azt javaslom tehát, hogy komoly erőfeszítést teszünk, és ezzel a kezdeményezéssel mindenképpen rugalmasan próbálok fogalmazni, hogy minden frakció támogatását tudjam élvezni. A kompromisszumos módosítókban és a konszenzusra törekszem majd, és ez a jelentés elég hosszú, számos új elemet szerettünk volna beilleszteni, de nem szeretném túlzottan megterhelni magát a jelentést, ezért az a célom, hogy ami a kompromisszumos módosítókat illeti, jó lenne, hogyha azoknak hála csökkent, csökkenteni tudnánk egyes passzusait az eredeti e, jelentésnek, és ezt behelyettesíteni a módosítókkal. Ugyanakkor azt is biztosítani szeretném, hogy következetesek maradjunk mindebben. Iránymutatásokat, általános politikai iránymutatásokat próbáltunk megfogalmazni, részletekben menő törekvéseink nem voltak a módosítók, amelyeket kaptam, annyira mérehatóak, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést lehetne azokból megfogalmazni. Például az ifjúsági garancia kérdése nagyon fontos, ez így van, de lehet, hogy egyes módosítókról lemondhatnánk pontosan azért, hogy ne terheljük magát a szöveget túlzottan, és inkább csak általános politikai iránymutatásokra törekednénk, de majd az árnyék előadókkal lefolytatott tárgyalás során erre majd még kitérek. A kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban azt találom igazán fontosnak, hogy azok közül, a módosítók közül, amelyeket benyújtottak, jó lenne beilleszteni azok közé, azt is, hogy a társadalmi szereplők fontossága mennyire nagy jelentőséggel bír. Amikor a munkahelyekről és a rugalmasságról beszélünk, egyes módosítók azt javasolják, hogy jobban utaljunk a stabilitásra. Persze, rugalmasság és munkahelyek, igen, de a munkahelyek stabilitása is kerüljön megfogalmazásra a jelentésben. Azt gondolom, hogy a kompromisszumos módosokba ezt a gondolatot mindenképpen be kell illeszteni. A költségvetési konszolidáció az egyik kulcsfontosságú üzenete a jelentésnek, de a mi jelentésünknek is, mert hát vagy teremtünk munkahelyeket, vagy nem. A költségvetési konszolidáció létfontosságú ebben a kérdéskörben. És vannak olyan módosítók is, amelyek ugye a költségvetési konszolidáció, növekedés, a megszorítások és a növekedés között egy arany középutat találnak. Én is ezt a kiegyensúlyozott megközelítést, a két koncepció közös megjelenítését támogatom. Persze a tagállami helyzet országonként változó, és ezt nagyon jól tudjuk. És a növekedési, munkahelyteremtési ütemhez kell, hogy minden egyes országban alkalmazkodjon a helyzet. Én január 7-én találkozom az árnyék előadókkal, bizony kemény munka vár ránk, sok időnk nincs erre, és a kompromisszumos módosítókban meg kell, hogy állapodjunk. Január 7-én találkozunk. Köszönöm röviden adok csak szót. Másfél percben mindenkinek, nagyon sajnálom, de ennyi időnk van csak. Gutierrez, Arkin uh, asszony. Keep. Oh, sorry, excuse me. Elnézést. Sí. Sí, gracias, presidenta. Y... Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm az előadónak is az elvégzett munkát. Csak röviden. Azt gondolom, hogy a cél világos kell, hogy legyen. Ez a jelentés egészen világosan kell, hogy teljesen más politikát követeljen a bizottságtól. Ezt az előttem szóló is már elmondta. Természetesen a, vannak olyan hangok is, amelyek megkérdőjelezik a foglalkoztatási bizony, szakbizottság illetékességét, de hát természetes az, hogy a bizottság politikája befolyásolja a munkahelyek létét, és az, hogy milyen minőségű munkahelyek jönnek létre. A jövőbeni kompromisszumokkal kapcsolatban a szocialistáknak nagyon világos elképzelése van, rugalmasság, nagyobb rugalmasság a költségvetési konszolidáció során olyan súlyos következményekkel járhat, ami, ami sokszor túlzott hogy mennyit kell megtakarítani, rendben van 50 vagy 40 vagy akárhány milliót, de azt hiszem, hogy a hatos csomag kapcsán is már azt láthattuk, hogy nagyon súlyos kiadása is lehetnek a megszorításoknak, a takarékossági intézkedéseknek. És éppen ezért az, hogy a valóságban hogyan kerülnek alkalmazásra ezek a szabályok, és hogy ezt még a parlament is támogatja, hát ezt megkérdőjelezem Munkahelyeket kell teremteni természetesen, és demokratikus legitimációt kell követelnünk nemzeti szinten is, hiszen jelenleg a nemzeti parlamentekben zajló munka nem teljesen transzparens, bele kell vonni ebbe a szociális partnereket is. Eh, Cornelis. Marian Harkin, majd Cornelissen kolléga. Nagyon rövid leszek. Először is köszönöm az előadónak ezt a kiváló anyagot. Remélem, hogy egy kicsit még mi is tudjuk ezt majd gazdagítani. Nagyon sok kérdést felvehet, felvethetünk több módosítók, nem csak az enyémek támogathatók. Azt hiszem, hogy a bizottságtól kérnünk kell azt, hogy mérje és becsülje meg az intézkedéseinek a hatását. Remélem, hogy az előadó a szegénységre vonatkozó módosító indítványaimat figyelembe fogja venni, szociális munkahelyek, stb. ezt is ezzel is foglalkozunk, költségvetési konszolidáció, ezt közép- és hosszú távú célkitűzésnek kell tekintenünk, a fenntartható növekedés szempontjait figyelembe kell, hogy vegyük, és nem szabad, hogy ezt veszélyeztessük, nem szabad, hogy a társadalmi szövetet megsértsük. Szóval a demokratikus deficitről, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament bevonásáról, és valahogy hozzá kell kapcsolnunk a jelenlegi politikák hatását az éves növekedési jelentéshez. Túl gyors vagyok? Igen, igen, igen, valóban. Végül még egy észrevételem, az EU 2020 előrehaladási, előrehaladási jelentést is be kell eh, venni az éves növekedési jelentésbe. Cornelissen kollega következik maximálisan egyetértek Harkin asszonyal, és miután nagyon-nagyon kevés az időnk, eh, csak eh, a 48. módosítóra szeretném felhívni a figyelmet. A jelentés eh, elején felkéri a tanácsot és a bizottságot arra, hogy kössenek intézményközi megállapodást velünk, a parlamenttel, annak érdekében, hogy mi is fontos szerepet játszhassunk az éves növekedési jelentés készültének folyamatában. Hogyha megszületik egy ilyen megállapodás, akkor valóban az EU szerződés módosítása nélkül is fontos szerephez jutunk. És szerintem ez az egyik elsődleges legfontosabb követelésünk. Hogyha ezt sikerül megvalósítani, akkor az összes többi nagyon fontos tartalmi elem is még értékesebbé válik, hogyha a tanács és a bizottság figyelni fognak ránk, és megszívlelik, amit mondunk. Bach úr. Én is üdvözlöm, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is belátom, ilyen nehéz munkát kellett az előadónak végezni, hiszen nagyon rövid volt a határidő. Pedig nagyon fontos jelentésről van szó, amit sokkal hosszabb ideig kellene tudnunk tárgyalni. A költségvetés ellenőrzés nagyon fontos. Mindenki központi jelentőséget tulajdonít ennek a kérdésnek, de úgy gondolom, és ez többször elhangzott, a növekedést kell biztosítsuk. Egyébként óriási szociális és demokratikus problémák alakulnak ki a különböző tagállamokon belül. Szinte hagyományán vált már az, hogy a növekedési jelentésben a szociálpolitika mm, egyfajta árnyék szerepet tölt csak be. Tehát sok mindent beszélnek, sok mindent mondanak a pénzügyekről, de a szociális ügyekről nem. A 24-es cikk jelzi meg, hogy a szociális visszanyeséseket be kell fejezni. Kicsit sokkolt a bizottság jelentése, hiszen azt írja, hogy a lehetőségek szerint a, az várató élettartam és összekapcsolását az életszínvonallal össz, e, meg kell próbálni elkerülni a további tanulmányokban. Úgy gondolom, hogy pedig ez nagyon fontos elem, és szociális szempontból is szükséges. Euh, Újra megadom a szót a téma felelősének, de egy agályomnak hadd adjak hangot. A mi eljárásunkban az amploa véleménye jó helyen áll, amit viszont a gazdasági szakbizottságban látok, mindenképpen maximálisan e, helyzetben kell lennünk, amilyen sűrű üzenetet közvetítünk és küldünk meg, de tudom, hogy ez az előadó számára is fontos. Előadó. Köszönöm szépen és köszönöm azoknak is, akik szót kértek. Kartkarba ötve fogunk dolgozni, leülünk egy asztalhoz, és kompromisszumot fogunk találni. Ebben én bízom, elnök asszony. Ebből kiindulva a rendkívüli ülésünkön fogunk szavazni Strasbourgban január 14-én, a plenáris elé pedig február 4 és 7-én között visszük. Ez lesz ugye a parlamenti hét, elnézést kérek a meghívottjainktól, de saját kötelmeink miatt megint csak egy napirendet még az önök ö, ö, meghallgatása előtt be kell, hogy illeszek ide, a tízes pontról van szó. Jutta Steinröknek adom meg a szót, hogy ismertesse velünk azt a véleményt, amelyet a szakbizottságunk nevében készített, és szeretném megküldeni a Jure szakbizottságnak a 2014 25 EK irányelvről, mégpedig a nyilvános vételi ajánlatokról. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok nagyon röviden hozzászólni. Ma délelőtt a Juri megvitatta a vállalatfelvásárlási ajánlatok kérdését, és úgy tűnik, hogy a Jurinak jelenleg az a véleménye, hogy nem kell módosítani a jelenleg érvényes irányelvet. Én a foglalkoztatás politika, szociálpolitika szempontjából fontosnak tartanám az irányelv átdolgozását, hogy jobban figyelembe vegyék a munkavállalók és a szociális partnerek jogait. A munkavállalókat jobban kellene védenünk, amikor felvásárolnak egy vállalatot, azonnal tájékoztatást kell adni erről a munkavállalóknak. A munkavállalók kell, hogy ezt követeljék és beleszólási jogot kell biztosítani a szociális partnereknek az átmenet folyamán. Ezt is be kellene építeni az irányelve. Elkészítettem a véleményemet. Arra az esetre, hogyha az irányelvet a Juri átdolgozzam, akkor azt javaslom, hogy a foglalkoztatás szociálpolitika szem- szempontokat is építsék ebbe bele majd egész rövid voltam. Hőben nyom, bárki más kérem még szót? Nem? Tessék, másfél perc. Uh, yes, um, I certainly... Igen, egyetértek azzal, hogy szükség van ilyen biztonsági hálóra a vállalatfelvásárlásoknál, de fontos jelzéseket kell megfogalmaznunk, viszont a jelenlegi jogi keretek között kell maradnunk. Uh, nem számíthatunk arra, hogy megváltozik a jogszabályok, a jogi keret a vállalatfelvásárlások kapcsán. Nekem van egy problémám, a szociális partnerek jogaival kapcsolatos részben. A 9., 11., 12. pontok tartalmaznak problematikus kitételeket. A kilencedik pontban azt követeljük, hogy az átmenet minden szakaszában kapjanak beleszólási jogot a szociális partnerek, és hogy jogilag kötelezően írjuk ezt elő. Hát ezt, ezt nem, lehet eh, mi van akkor, hogyha a szociális partnerek nemet mondanak a felvásárlásra. Azután a tizedik pontban, ahol eh, a arról van szó, hogy born by management, és hogy csak a munkavállaló képviselőit ezt, ezt nem gond, nem el sem tudom képzelni, hogy ezt hogyan fogadhatnánk el, hogy csak ők lehetnek szakértők. Azután, hogy a viták megoldásáig fel kell függeszteni az ajánlat hatását, hát a vita rendezésre sor kerül a vállalaton belül, de ez nem jelent ez felfüggesztő hatály. Tehát a 9., 10., 12. bekezdéssel komoly problémáink vannak. Köszönöm. felelős asszony? Nem. Akkor a módosítók benyújtása január 9-én délig lehetséges, ha lehetséges angolul, igen, angolul, a módosítókat január 23-án, 24-én vizsgáljuk meg, február 20-án a kompromisszumosakat, és 21-én szavazunk, de addigra a tolmácsolást, a fordított változatokat is megkapjuk. Most akkor az utolsó előtti napirendi pontra térünk rá, és a tanácsal az Európai Szociális Alapról folytatott tárgyalások jelenlegi állásáról szeretnénk most megerősített együttműködésben más szakbizottsággal együtt beszámolót ha meghallgatni. a KSK rendeletet illeti, Kósa úr most nincs itt körünkben, ezért ezt elhalasztjuk ezt a pontot. Lambert asszony szintén nincs itt, hogy a 2014-20-as időszakra vonatkozó jogok és állampolgárság programot ismertesse velünk, amely a Libesz szakbizottság illetékessége alá tartozik. Ugyanakkor nagyon szépen köszönöm, hogy két második jelentéstévő itt van körünkben a társult bizottságokból, Először most Liza Jakonszári asszonynak adom meg a szót, hogy számoljon be, hogy ö, ö, a harmadik országok be és ö, ki ö, ö, az ICT ö, kiküldetésben lévő ö, munkavállalókkal kapcsolatos joganyagról szóljon nekünk. Tämä ICT-direktiivihan... Ami az ICT irányelvet illeti, itt ugye koncernen belüli kihelyezésekről van szó, részleges kompetenciáról a LIBE és a mi szakbizottságunk között. Már több tár- technikai szintű tárgyalás volt. Kiderült, hogy Ami a mi hatáskörünket illeti, ez nagy problémát jelent a munkavállalói jogok kérdésköre, az azonos bánásmód, a munkavállalók között, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek. Meg kell állapítsuk, hogy a tanács és mi, mint parlament, nagyjából ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk, nem akarjuk, hogy visszaéljenek, és ezért egy kompromissz, olyan kompromisszumot keresünk, amelyben minden munkavállaló azonos jogokat élvez. Egy második dolog, ami igen élénk vitát váltott ki, és amire még kompromisszumra kell jutnunk, az a fogalom fogalmak tisztázása, szakértő, menedzsment, stb. ilyesmi. A tanács ezen az alapon szeretne tovább haladni, és további javaslatokat beterjeszteni. Jákolinus segítségével megpróbáltuk megvédeni a parlament álláspontját, a forrás, a tárgyalások még folynak. Jelenleg pedig még nem tudunk arról beszélni, hogy bármilyen előrehaladás lenne, de megpróbálunk, legalábbis én mindent megteszek azért, hogy harcoljunk álláspontunkért. Ce point la négociation et bon courage pour... Euh, Igen, a tárgyalásokról való beszámolót köszönöm, majd egyenlőre ugye még nem foglalkoztunk ezzel megfelelő ö, méreható módon, de látom az elkötelezettségét, hogy ö, győzelemre vigye ezt a témát. Második tárgyalási beszámoló Sergio Coferati azon irányról, amely a harmadik országok állampolgárai szezonális munkavállalói ö, ö, munkavállalásra ö, biztosítja. A három oldalú tárgyalásokra csak tegnap került sor, és hát emlékeztetném a kollégáimat arra is, arra szeretném, hogy melyek azok a pontok, ahol bizony még a megállapodásra nem került sor. A tanácssal is vannak néhány nehézségeink. Miért? Mert a megoldásokat, amelyek érdemben kiürítenék szinte ezt az irányelvet, ezeket nem tudjuk elfogadni. A szezonális idény munkásokról van szó, és ahol valahol határozott munka körülményeket, határozott munka szerződés biztosítaná, de nem lennének világosok a munkafeltételek. Az irányelv célja érdemben így nem valósulnak meg. Na meg. Eddig azokról a pontokról tárgyaltunk, amelyek a a LIBE szakbizottság hatáskörébe tartoznak. Kiváló jelentést kaptunk, sokat segítette számunkra az eszmecserében, a bizottság és a tanács is jó utalásokat tett, és a, végül is a vita alapjában megfelelő légkörben folyt. A mi szakbizottságunkban megfogalmaztunk munkacsoportunkban egy szöveget, és remélem, hogy a következő ülésünk során sikerül majd azokat a jelentéstevő kollégákat, vagy árnyékjelentéstevő kollégákat egy asztalhoz ültetni, akikkel együtt minden lépésben értékelhetjük, hogy hogyan halad előre az eszmecsere, és vannak-e olyan pontok, amelyekben egyetértés születhet. Ez egy szinte keresztútnak nevezhető munka, mert azért jól kell irányítanunk az eszmecserét, a vitát, és főleg el kell kerülnünk, hogy az Európai Bizottság szolgált nehogy szolgáltai, nehogy kiürítsék érdemben tartalmilag magát az irányelvet. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm a beszámolót és köszönöm azt is, hogy védik a mi szakbizottságunk érdekeit is a tárgyalóasztalnál. Kis késéssel, és ezért elnézést kérek a meghívottainktól is. A 13-as napi rendi pontra tértünk át, most már nyilvános meghallgatást tartunk egy saját kezdeményezés jelentésről Karim Adeli asszonytól lából, aki a szociális lakások a válságból kivezető útcímet viseli. Azonnal meg is adom a szót magának az előadónak, ő fogja felvezetni a vitát, majd pedig a két meghívottunknak, pedig valamint az Európai Bizottság képviselőnek is szót adok, de most Karima Deli asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadóinknak, hogy ellátogattak erre a nyilvános meghallgatásra, és már előre köszönöm tisztázó előadásaikat. Kedves kollégáim, ezen a jelentésen keresztül szeretném illusztrálni, hogy mennyire fontos a szociális ágazat a válságból kivezető út úton Európa súlyos lakásválságot él, egyre erőteljesebb, egyre mérehatóbbá válik ez a válság, pedig rendszeresen a nyilvános közvéleményben télen mindenki megrázva látja azt, hogy a hajléktalanok az utcán élnek, ez elfogadhatatlan. Először is sürgős a helyzet. Társadalmi szempontból be kell ruházni ebbe az ágazatba a társadalmi egyenlőtlenségek mélyülnek, a munkanélküliség robbanásszerű 120 millió szegényről vagy szegénységnek kitett európairól beszélünk, és egyre kevésbé sikerül a lakáshelyzetet eh, eh, javítani, és egyre többen tartanak attól, hogy egyszerűen nem tudják majd fizetni a bérleti díjakat. Ugyan vannak szociális támogatások, de nem elégségesek, és az országoknak valahol a szociális kiadásokból kell lefaradni pedig a, mél, tiszta, a méltóság teljes lakáshoz való jog alapjoga a polgároknak, de egyre kevésbé lehet végrehajtani ezt a jogot, és élni azzal. Az egyes tagállamok szakpolitikája abból áll, hogy a szociális lakásparkot csökkenti, pedig a szociális és területi kohézió rovására teszi ezt. Mi erőteljesen védjük ezt a jogot itt, e parlamenti grémiumban, és támogatnunk kell azt, hogy megfelelő szociális ö, lakás álljon rendelkezésre elérhető áron a polgárok számára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 igenis az energiahiány ellen vagyunk, és átláthatóan kell kiutalni a szociális lakásokat. Megfelelő irányítás mellett annak hála, hogy integrált módon a társadalmi keveredést és a diszkrimináció mentességet biztosíthassuk. A szociális lakhatásba való befektetésen keresztül a, a demográfiai előregedésre is meg tudunk válaszolni, csak úgy, mint az ifjúság igényeire a társadalom margójára szorult, valamint a hajléktalan társadalmi rétegek felzárkóztatását is szolgáljuk, gazdasági társadalmi érdekek húzódnak meg minden mögött, hiszen a makrogazdasági stabilizátor szerepét is betölthetjük így ezzel. És így tudjuk enyhíteni azon lakásciklusok begyűrűzését, amelyek például Spanyolországban a lakás lufi kipukkadásához vezetett. Magrogazdasági és költségvetési Európai Uniós nyomonkövetésre és felügyeletre van szükség. Ugyanakkor a fenntartható fejlesztés és fejlődést is támogatjuk, hogyha a megújuló energiaforrásokba, a zöld gazdaságba fektetünk a munkahelyeknek, a földnek is jót teszünk ezzel, planétánkat is támogatjuk, ezzel segítjük, de a polgárokat, a háztartásokat is oly módon, hogy a számlák, az energiaszámlákat csökkentjük. Ehhez viszont ki kell emelnünk, hogy a strukturális alapok hozzáadott értéke az ERFA, az ESZÁN keresztül mély jelentős, valamint a beruházás, Európai Beruházási Bank támogatásán keresztül is ösztönözhetjük a szociális lakhatásba való befektetéseket. Ezen lapoknak hála sikerül mindarra pénzt találnunk, amit mi keresünk mindezen keresztül, a zöld ágazatokba való befektetés, munkahelyek ezreinek létrehozása méltányos és nem delokalizálható módon. Igen, és a következő soros, több éves pénzügyi keretben ezen kell gondolkodnunk, és amikor a fel nem használt eszközöket a szociális lakhatásra csoportosítjuk át, ez az egyik cél. Igen, ugyanis ez a mögöttes gondolatmenete a jelentésemnek, amelyet önök elé szeretnék tárni. És most néhány válaszsal szóval szeretnék válaszsal szeretnék szolgálni, amikor majd az előadóinkat meghallgatom, és a válságból kivezető utat keresem ezzel. Köszönöm szépen, remélem, hogy a kérdéseket a szakértők világosan megértették, amelyeket a témafelelős elmondott, és reméljük rávilágítanak majd arra, hogy a mi szakbizottságunk milyen módon közelítse meg egy kritikus időszakban ezt a kérdést. Nem felejtem el azt sem, hogy ez a saját kezdeményezésű jelentés akkor kerül megvitatásra, amikor éppen meg, megtárgyaljuk, a végére járunk már az MFF tárgyalásának, és a szociális lakások különböző fejezetekben megjelennek. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy kiegészítő információkat kér vizsgálataiban a bíró, az Európai Bizottság, amikor a szociális lakásokról kér be információt. Persze a szociális lakások kérdéseivel kapcsolatban minnyáján egyetértünk, de konkrét válaszokat szeretnénk önöktől hallani, javaslatokat arra, hogy mi mivel álljunk elő, mint javaslat. Persze, biztos, hogy az előadásaik már készen vannak, sokat ezen nem fogunk változtatni, de most Claire Rume asszonynak adom meg a aki a szociális lak- lakásokat nyújtó szervezet Európai Szövetségének főtitkára, és igen hasznosan járul hozzá a mi dossziéinkhoz. Körülbelül 10 percre adom meg önnek a szót, Római asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt témafelelős asszony, valóban. Az előadásaim már készen vannak, de 30 szlájdot készítettem, úgyhogy 10-re szeretném majd csökkenteni mindezt, pontosan azért, hogy ne legyenek haszont bizonytalanok a mi gondolataink sem. Az én szervezetem, az ECODAS, a, a szociális lakásokat nyújtó egyesületeket és szervezeteket foglalja magában, akár nyilvános, önkéntes vagy szövetkezeti formában 28 ezer ilyen tagunk van. Milyen lehetőség van az Európai Unióban arra, hogy a helyzeten javítsunk? Nos, először is, ha megengedik, arra emlékeztetném önöket, hogy egy történelmi tény történt, az Európai Parlament mindig is úttörő szerepet játszott az Európai Szociális Lakhatásban 2005-ben. Maga a parlament nyitotta meg az utat arra, hogy a tanács és a bizottság is vizsgálja meg, milyen lehetőségek vannak arra, hogy a strukturális alapokat megnyissuk, az energiahatékonysági költségek felhasználására konstans volt az EP, és mindig is kérte ezt, hogy ne legyen korlátja annak, hogy a szociális lakhatás európai dimenzióval bírjan. Sőt, a célja a jelentésnek az, hogy a következő téglát is e felépítményben elhelyezhessük. Több éve dolgozik már ezen az Európai Parlament. A lakás helyzet Európában hogyan is alakult ma? Az egyik legnagyobb aggája ez az Európai Uniós polgároknak, és a legutóbbi vizsgálat, amelyet a Dublini alapítvány végzett, négy nagy következtetést vont le. Ebből az egyik az, hogy a lakás minősége Európában javul általában, de az egyik legnagyobb trend és szociális kérdés az, hogy mennyire biztonságos a lakhatás. 40%-a az európaiaknak, amikor megkérdezzük őket, hogy úgy gondolják-e, hogy képesek lesznek a lakás kiadásaikat az elkövetkező évben kifizetni, azt válaszolják, hogy nem biztos. Tehát bizonytalanság él a polgárokban, ez mindig is így volt eh, az állampolgárokban, de ma ez még inkább komoly társadalmi kihívásá vált itt is néhány számadatot látunk a, arról, hogy mennyire bizonytalan most a lakás helyzet és lakhatás perspektívája. Erre még nem vagyunk képesek válaszolni, de a jelentésünk erre próbál válasz lehetőségekkel szolgálni. A válság persze nem idegen mindettől a helyzettől, és az egyik lehetőség is a válságból kiveleződő helyzethez. De a lakás piac, mint olyan, nem, nem őrült meg, bolondult meg egyik napról a másikra, nem. A mi területünk válsága az két évtizednyi politikai űr. Nem volt szakpolitikája a lakhatásnak. Az Európai Unió soha nem foglalkozott azelőtt a lakáshelyzettel. Húsz évig a befektetés hiányát ismertük, egyetlen ország, szinte egyetlen ország sem épített szociális lakásokat, olyan mértékben, mint nem szociális lakásokat, és ez a 20 éves politikai űr, az akarat hiánya ö, támogatta azt a helyzetet, hogy végül is mindig ö, ö, az ott élő az éppen bérlő előnyeit nézték. Hát persze a pénzügyi válsághoz vá és hátrányos helyzethez vezetett mindez, de ha most előre akarunk lépni, és a mi jelentésünk is jövőbeli politikáknak kíván üzenni, akkor a lakáspolitika az 20-30-40 éves stabilitást jelent, hogy megfelelően az igényoldal alakulhasson. Most először is engedjék meg, hogy a szegénység elleni küzdelemről beszéljek, így lehet a válságból kilábolni, ez az egyik főtét, tehát a szegénység elleni küzdelem, különösen a mi területünkön ez így van, mi úgy véljük, hogy igenis vannak európai hozzáadott értékek, amelyeket még nem aknáztuk ki, tehát az energiaszegénység, energiabizonytalanság elleni küzdelem. Számos országban az energiakiadások, energiaszámlák szinte egy második lakbért tesznek ki. Úgyhogy nem csak a lakbért kell fizetni bruttó módon, hanem szinte egy második lakbért fizet be az ember, amikor közüzemi számlákat kell, hogy befizessen. És az energia kiadások csökkentésén keresztül lehet segíteni a polgárokon. Európai szinten az elkövetkező évben hogyan lehet segíteni? A az energia belső piac liberalizációjának átvizsgálásán keresztül léphetünk föl. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy esetleg egy európai definíciót fog megfogalmazni arról, hogy a sérülékeny fogyasztó alatt mit értem a sérülékeny fogyasztó alatt. Hát ahogy erre már utaltunk e tisztelt házban, valóban képzeljük el, hogyha lenne egy energetikai pajzs, amelynek hála szavatolni lehetne a fogyasztó számára, bármelyik fogyasztó számára ezt a fajta ö, védelmet, ö, a nap mint nap változó sérülékenység fogalmának hála, itt valahol szintén szociális problémák közül lehetne megoldani néhányat. Végül pedig, tehát ez az egyik gondolatom, energiapiacok tehát, itt az európai irányelvek szintjén léphetünk fel. A másik aspektus, másik csapás, amely ilyen elindulva az Európai Parlament mindig is társunk volt, és az európai paradigma váltáshoz hozzájárult, az az, hogy hogyan lehet növelni az energiahatékonyságot a lakásokban. Emlékeztetni szeretnék arra, hogyha 33%-át a teljes lakásparknak Európában renoválhatnánk, akkor minden egyes évben másfél millió új munkahelyet hoznánk létre, ugyanazokról lenne szó utána a következő években, de mégis ilyen lehetséges kihatása lenne egy ilyen óriási lakásrenovációs programnak az európai munkahelyteremtésre. Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy új lehetőség, nyitott lehetőség ez, és az Európai Parlament, amikor, a, az Európa, amikor megtárgyalta az energia hatékonyság irányelvet, akkor lehetőséget tett arra, hogy másfél százalékkal évente öm, csökkenjen a, öm, a, az energiafogyasztása a lakásoknak, és itt a 7.7-es cikről van szó a vonatkozó irányelvben. Ez az egyik lehetősége, módja annak, hogy a struktúrális alapokkal együtt, azokat kiegészítve, más támogatásokra is, állami támogatásokra is appellálni lehessen az energiahatékonyság fokozásakor prioritásként a 7.7-es irányelvet ajánlom, tehát, hogy az energia szegénység ellen felléphessünk. Az energia szegénység ugyanúgy, mint az energiahatékonyság, nem egy és egyetlen unikum megközelítésről beszélünk, nem. Nem önmagát fogja mondjuk megtéríteni ez a kiadás, de itt egy aktuális energia szegénységéről beszélünk. Azoknak, akik egyszerűen ö, szeg, szegénységben élnek, ö, és hát a társadalmi, társadalom margójára szorultak. Itt egy olyan specifikus, szinte mérnökszolgálati megközelítésre van szó, ahol ezzel az aspektussal is meg tudunk birkózni. Most pedig azokra a fő üzenetekre térnék át, amelyeken keresztül el tudnánk képzelni, hogy az Európai Unió valóban beruháznak közvetlenül vagy közvetett módon a megfizethető lakáskínálatba a specifikus, országspecifikus EU-s ajánlásokat megkapták a tagállamok a lakáspiac területén. Ott vannak igen komoly hiányosságok és instabilitás is jellemző. Ez az instabilitás pedig a gazdasági instabilitáshoz vezet. Pedig, pedig látjuk, hogy a bizottság javaslatai igen gyakran, igen csak célirányosak, úgymond orientáltak, és szerintünk nem válaszolnak meg a, arra a fő kérdésre, amelyre meg kellene ma válaszolni, mely szerint. Mi a helyzet a megfizethető lakbér kérdésében? Hogyan juthatnak megfizethető lakásokhoz ma az európai polgárok? Egy számadattal érjek, élnék. Ma milyen szintű az Egyesült Királyságban a szociális lakás 110 ezer lakás. Egyesült Királyságban ugyanott ma 390 ezer um, háztartás szeretne szociális lakáshoz jutni, tehát évente 250 ezer lakás hiányzik a piacról. 20 éve semmi nem történt űr volt, ahogy mondtam már az imént, e téren, és nem épültek megfelelő mennyiségben szociális lakások. Ez itt a probléma ö, beleje, és ennek ezen keresztül lehet eljutni a megoldásod is. És az Európai Beruházási Bankot is fel kell kérni arra, hogy támogassa az ilyen építkezéseket. Szükségszerűségről van ma szó. Amennyiben a célunk az, hogy a lakáspiacot stabilizáljuk. Erre nincs lehetőség, anélkül, hogy ö, ne sokszorozzuk meg a megfizethető áru szociális lakások építkezését, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most azonnal megadom a szót Barbara Steinbergelnek, aki a nemzetközi lakás tulajdonosok uniójának elnöke. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy a szakbizottság előtt beszélhetek. 68 szervezetet képviselünk a világ minden pontján, és a lakásbérlők és a fogyasztói oldalról szeretnék beszélni, és arról, hogy mi az a, hogyan segítünk a fogyasztóknak, hiszen ez az, amit nap mint nap teszünk jogi tanácsadással, jogsegéssel. A figyelmüket a piac keresleti oldalára szeretném irányítani. A lakhatási joggal kezdeném. Ez alapvető jog, és meg is van a jogalapja. Néha elfeledkezünk erről, de az alapvető jogok kartájában is benne van a szociális lakástámogatáshoz való jog. Az emberi jogbiztos Thomas Hamelberg mondta, hogy különösen a gazdasági válság idején az Európában meglévő lakásigényt enyhíteni kell. Tehát alaposabban meg kell nézzük a lakhatás jogát is. Van egy másik alapvető jog itt Európában, az Európai Szociális Karta. A 31-es cikke alapján a lakhatáshoz való jogot hatékonyan kell gyakorolni tudni. Az Európai Uniónak pedig ezeket a jogokat, az Európai Uniós tagállamoknak ezeket a jogokat a nemzeti alkotmányaikba át kell venni, alapszabályaikba. Tiszteletben kell tartani azt, és el kell fogadni, hogy az Európai Uniós tagállamoknak át kell ültetni az európai kart, kartát, pedig meg kell, hogy mondjam, hogy nem minden tagállam ratifikálta ezt, úgyhogy óriási hiányosság van itt. Nagyon fontos, hogyha gyógyírt akarunk találni a lakhatási jogával kapcsolatban a hiányosságokra, a bérlők, a fogyasztók és azon csoportok számára, akiknek ez a joga sérül. Claire előtte már beszélt arról, hogy alaposabban meg kell vizsgálni a lakatási politikát, a lakáspolitikákat, hisz a szociális kohézió egyik eleme ez Európában. Néhány számot említenék. A legnagyobb arányú költési tétel a családok háztartások kiadásában 30, akár 40 százalék is lehet. Az Európai Parlamentnek alaposabban kell nézni, hogy miért emelkedett a lakhatási költség ilyen, ilyen mértékben, és hogyan lehet ezen segíteni. Összességében a háztartások szegénységének ez a legnagyobb mozgatója. 78 millió embert veszélyeztet a szegénység, és ennek az egyik fő oka a lakbér emelkedése, lakhatási költségek emelkedése. Hogyan lehet ebből a csapdából kikerülni? Egy modellről szeretnék beszállni, a lakbér, a bérlet semlegessége. Mit is jelent ez? A tisztességes lakáspolitika alapja ez, és a tisztességes lakáspolitika egy dolgot vizsgál, a lakás tulajdonás, a, a lakás elfoglalás, a bérlakás, vagy, kópe, vagy szövetkezeti lakás, teljesen mindegy, azon, azonos módon kell bánni vele, mentesen. Nem szabad egyik területet sem megkülönböztetni. Ez az alapja a jól működő lakáspiacnak, de a valóság egy picit más. A legtöbb EU tagállamban, sőt a világ minden országában egyértelműen a lakás tulajdonlást tám- támogatja. És hova vezet mindez? Az úgynevezett eh, lakáspiaci vastörvényhez. Ezen pedig változtatni kell. A gyenge csoportok rosszabb minőségűben, az erősebb csoportok jobb minőségű lakásokban laknak. De kire kis szól ez a vas törvény. Kit sért? Bizonyos csoportokat kell itt figyelembe venni a fiatalok, fiatal családok, migránsok és a diákok úgy gondolom, nagyon alaposan meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet az ő helyzetükön javítani. Egy dolog hiányzik nekik ahhoz, hogy lakás tulajdonosok legyenek, a hitelképesség. Nincs olyan bank, amely nekik hitelt adna. Tehát nekik bérelni, vagy szövetkezeti, vagy állami lakásba kell költözni. Ahhoz, hogy ezt a lakhatást vonzóvá tegyék, az a bérlevény biztonsága. Senki sem akar bérlő lenni, hogyha nem védik őt a túlzott bérektől, hogyha nem bérlik a tisztességtelen díjaktól, és hölgyeim és uraim, meg kell nézni a közép-kelet-európai országokat is, ahol nincsen stabil bérlővédelem. Úgy gondolom, hogy azokban a tagállamokban, ahol tisztességes a, a szociális bérleti törvény, ott a lakbérek helyzete is jobb, mint azokban az országokban, ahol ilyen törvény még nincs. Nézzük akkor meg a bérlemény semlegességét. Csak egy mondatot szeretnék erről az ábráról eh, kiemelni, mégpedig azt, hogy a lakáspolitikának megfelelő lakhatást kell biztosítania. Ez az ajánlásom. Legyünk reálisak. A százszázalékos tulajdonlás nagyvárosokban irreális. Igenis, mindig szükség is lesz megengedhető lakhatás, bérlakás, ami nem ugyanaz, mint a, a lakás tulajdonlás. Mint mondtam, tehát a városi régiók szempontjából ez az alapvető. Claire kollégám már említette, hogy mi mindennek a gazdasági jelentősége, és mi az, a le, mi az az esély, amit a megfizethető lakásokkal biztosítani tudunk. Négy dolog Németországból. Még nem jelent meg, a következő héten jön ki a Kreditanstalt für Wiederaufbau jelentése. Egy euró energia beruházás 4-5 eurót generál gazdasági hatását tekintve. Az energiatakarékos lakás területén. A Holland Központi Statisztikai Hivatal szerint 1 milliárd euró beruházás 0,4%-os gazdasági növekedést és 5000 munkaórát bocsánat, munkaévet jelent. Ez azt jelenti tehát, hogy a munkán keresztül a, jövedel, a jövedelem adó bevétel is növekedni fog. Nagyon fontos az tehát, hogy a jobb életminőséggel azt is elérjük, hogy a szociális lakások hozzáférhetősége és elérhetősége is javul. Ez minden európai országban fontos. Ez az, ami a társadalmak célja kell, hogy legyen. Mit kell tenni? Egyértelmű, világos hatásköre is van az Európai Uniónak több területen. Több területen is tehet valami. Az Európai Beruházási Banknak sokkal progresszívabb szerepet kell játszani ebben. Már most infrastruktúrát finanszíroz, miért nem tehetné akkor meg azt, hogy finanszírozza a megfizethető lakásokat? Minden új költségvetési tárgyalások vannak, fel lehet ezt is venni. Az európai szociális alapok a, ahol az emberek laknak, a, szom, a környezeti tanulmányokat kell végezni. Az energiahatékonyság finanszírozási lehetőségei is nagyon vonzóak, de kevésbé bürokratikusaká kell tenni. A fő üzenetem az az, hogy jelentős akadályok is vannak, és hölgyeim és uraim, önök itt az Európai Parlamentben ki tudnak ebből minket húzni. Az állami segélyek, az úgynevezett holland eset, amely eh, a bírósági határozat eh, alapján a szociális lakhatás definícióját kaptuk meg. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez katasztrofális. Az Európai Bizottság véleménye szerint a szociális lakhatás csak a szociálisan hátrányos csoportok számára kell, hogy hozzáférhető legyen. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság támogatja azt, hogy a szociális lakhatás jövedelmi határát csökkentsük. Azaz, a középosztály, a közepes jövedelműek már nem élhetnének ezzel a lehetőséggel. Én úgy gondolom, hogy ezeket a def- ezt a definíciót egyszerűen meg kell szüntetni, ki kell verni a bizottság fejéből. Ezért nem kevesebbet kérek önöktől, mint azt, hogy az Almania biztos támogatási csomagját vizsgálják felül. A következő pedig a non-profit szektor erősítését kell célba venni a megfizethető lakáspiacon. Nagyon sok magánbefektető van, éppen ezért nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet többet tenni a nem a non-profit szektor érdekében a lakás kérdésekben. Az európai szemeszterről sokat beszéltünk, ezt át is ugrom, úgyhogy talán elmondanám, hogy mi a leg, milyen bevált gyakorlatok vannak. Bécs a legmegfelelőbb szociális lakásrendszerrel működik. Megint Salzburg a másik példa, Ausztria, vagy Berlin a szociális város, vagy Franciaországban az e RDF program, de Csehországban is található különböző szövetkezeti lakás újra. A szakértők előadásait lezárva most, az Európai Bizottság képviselőjének, Julius Abdek úrnak is megadom a szót, aki a foglalkoztatási főigazgatás 2020-as európai szolgálatának, annon belül is a szegénység elleni küzdelemmel foglalkozó egységnek az igazgatója. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Igazából nem készültem ma estére előadással. Három rövid észrevételt tennék mindössze. És utána természetesen örömmel részt veszek a vitában, hogyha bármi felmerül. Ahogyan önök is tudják, ez azt jelenti, hogy akkor talán inkább eh, a többi hozzászólás után eh, szólna hozzám, mert akkor időt tudunk megtakarítani, hogy az elnök asszony. Phil Bignon Szeretném megköszönni Deli asszonynak, hogy egy kitűnő délutánt, egy ilyen meghallgatást szervezett meg két héttel ezelőtt, és a ma hallott előadóknak is volt lehetőségük arra, hogy akkor is kérdéseket tegyenek fel. Nem akarom, hogy most megismételjük a két héttel ezelőtti találkozót. Néhány témát Szeretnék mindössze felvetni röviden. Két héttel ezelőtt azzal kezdtem a hozzászólásomat, hogy a lakáshoz fűződő jogot azért egy kicsit korlátozni kell, mert nem lehet az, hogy mindenkinek abszolút joga legyen a lakatás, akkor is elutasítja, hogy például lakbért fizet, hiszen itt a magánszektorról beszélünk, és nem mondhatjuk azt, hogy ha az emberek nem fizetik ki a lakbért, akkor ez probléma de nem akarok most ilyen negatív, vagy ez volt lett volna a negatív megjegyzésem. Sokat beszélünk az energiahatékonyságról. Itt is, Birminghamben, Párizsban is megnéztünk programokat, és egy nagyon jó vitát folytattunk le arról, hogy a hogyan tudjuk a legjobb gyakorlatokat, tapasztalatokat eh, kicserélni, a különböző alapokból érkező támogatást eh, felhasználni a megfizethető szociális lakások építésének kontextusában is. De újra és újra felvetődik az a probléma, amit ugye tenure neutrality-nek hívtunk, a lakhatásra kapcsolatos semlegesség kérdése. De hogyan lehet ösztönzőket teremteni a lakás ügyben az energiahatékonyság elősegítésére? Ez egy nagyon nehéz ügy. Az Egyesült Királyságban a különböző villamosenergia szolgáltató cégek járulnak hozzá az energiahatékonysághoz, és azután nekik eh, visszafizetik majd eh, a beruházást eh, abból, hogy csökken az áramszámla. De a rövidtávú bérletek ágazatában ez nem megoldás, és ezzel is foglalkozni kell. Persze problémát jelent az is, hogy az Európai Uniónak van egyetlen hatásköre ezen a területen. Bizonyos fokig ezt megkerüljük azzal, hogy ugye azt javasoljuk, hogy csak a legjobb gyakorlatokat osztjuk meg egy, egymással, és vannak különböző alapok, finanszírozási lehetőségek, bankokra is hagyatkozhatunk. Egy másik kérdés, ami szintén felmerült, hogy milyen lakáspolitikát folytatnak a tagállamok, van a tervezés. Látjuk például Spanyolországban volt ez a nagy buborék a lakásépítés területén. Nem szociális lakásokat építettek, hanem hatalmas ingatlan beruházások történtek a spanyol tengerparton, tehát rengeteget építettek csak rossz helyen. Az Egyesült Királyságban az elmúlt tíz évben a kormány politikája azt bátorította, hogy bontsanak le tökéletesen lakatásra alkalmas épületeket, és gyakrabban eh, rosszabb minőségűekkel váltották fel ezeket eh, csak nem annyira zsúfoltan eh, építkeztek a vidéken. Az egész unióban is sok példa van, tanulmányokat is készíthetnénk, a legjobb gyakorlatokat is kicserélhetjük, meg azt is, ahol, ahogy milyen rossz tapasztalatok vannak. Lehet, hogy ez kicsit sokáig tartana, de én optimista vagyok, hogy végül ebből valami jó dolog kisülhetne. Köszönöm, Szerkesz úr. Castelló asszony. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm szépen a szakértőknek, az előadóknak is, hogy ma eljöttek hozzánk. Én árnyék előadó vagyok a Szociáldemokrata frakció képviseletében, és szeretném megkapni a, az előadások, a PowerPoint prezentációk anyagát, fólián, vagy minden anyagot örömmel fogadok. Nagyon fontos ez a téma a szakbizottságunk számára a jelentősége egyre nőni is fog a jövőben is, hiszen látjuk azt, hogy a válságnak milyen komoly szociális hatása van. Egy kicsit olyan, mintha a függönyt egyre inkább széthúznánk, egyre többet látunk, hogyha szép hoztuk a függönyt, egyre több társadalmi ellentétet látunk. Látjuk azt, hogy milyen nagy a szociális ára a válságnak, sok az egyenlőtlenség, az alapjogokat sem lehet már garantálni, ezt alá kell húznunk, mert nagyon fontos ez a jelenség. Én Svédországban élek, és látom a hazámban ezt az abszurd helyzetet. Emberek milliói veszítik el a lakásukat, és ahogyan elhangzott, az ingatlanpiac összeomlott, az eladósodás, magán emberek és az állam eladósodása is ijesztő méreteket öltött, mert az emberek egyszerűen eladósodtak azért, hogy lakhassanak valahol, hatalmas hiteleket vettek fel lakásra, házra, és időközben borzasztóan megemelkedtek az árak, mert nem volt elég kínálat a lakáspiacon háztartások, családok mentek csődbe, és az egész gazdaság is tulajdonképpen összeomlott. Most el kell kezdenünk választ keresni Európának valamilyen választ kell adnia hiszen a piac kudarcot vallott, a piac nem garantál egyetemes jogokat mindenki számára. A társadalomnak nagyon sok olyan rétege van, amely hátrányos helyzetben van, és akik kiszolgáltatottak, akiket meg kell óvni a teljes szociális lecsúszástól. Egy kérdést szeretnék csak feltenni, elnök asszony. Az utolsó folián tették fel azt a kérdést, hogy mit tegyen Európa. De nem szabad Európának beavatkozni, zavart okozni, nem szabad megakadályoznia azt, hogy akár nagyvonalú megoldásokat alkalmazzanak egyes tagállamok. Nos, nem vehetjük mintául a legrosszabb országokban működő dolgokat. Nem szabad a lecsúszni. Vannak persze olyanok is, akik a piaci erőket is érvényre akarják jutatni, de a legalsó szociális rétegekre, a szegényekre is gondolnunk kell. A azt javasolta, hogy próbáljunk meg úttörő szerepet, éllovas szerepet betölteni, és hívjuk fel az Európai Bizottság figyelmét és a felelősségére, és arra, hogy most már nem elég beszélni, hanem tettekre van szükség. Karima Derivel remekül tudunk majd együttműközni. Talán még egy viccet hagy mondjak el. Karima Deli asszonynak mindent úgy kell megvalósítani, ahogyan ezt ma elmondta, csak meg kell változtatni a prioritásokat. Először kell az emberek számára jót tennünk, és utána majd az egész föld számára. Oh, épp. Elmár Castello aztán Karima Dele valószínű szeretne újra szót kérni, ugye Elmár Thank you, Chair, and thanks. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadónak és a a raportőrnek és az előadóknak és a vendégelőadóknak ezeket a nagyon fontos, hasznos előadásokat a szociális lakatásról. A válság hatására sokkal kiszolgáltatottabbnak érzik magukat az emberek a saját otthonukban is, sokan félnek attól, hogy elveszíthetik az otthonukat. Sürgős az, hogy nagyon odafigyeljünk erre a kérdésre. Néhány előadónak és talán a bizottságnak is néhány megjegyzésére szeretnék eh, reagálni. A Dublini eh, városi önkormányzat eh, tagja voltam, és korábban Dublinban laktam, tehát konkrét tapasztalatokkal és nagyon rossz tapasztalatokkal rendelkezem a PPP konstrukciókkal kapcsolatban. Nagyon sok szociális lakás építést valósítottuk meg állam és magán partnerségekkel a válság elején és sokan tényleg borzasztó helyzetben voltak az álmok, az új otthonhoz kapcsolódó álmok összeomlottak, és tulajdonképpen a PPP arra épült fel ez az egész fellépés a szociális városrészek rehabilitációja, de Eh, itt beszélünk kell a, eh, emellett eh, a foglalkoztatásról, a szociális szolgáltatások felélesztéséről is, és a különböző szolgálatok, illetve a lakással kapcsolatos szolgáltatások között koordinációra van szükség. Nem lehet csak lakásokat felújítani vagy, vagy létrehozni, mert ezzel kapcsolatos területeken is ugyanerre van szükség. Energiahatékonyság, teljesen egyetértek, a barcelonai nyilatkozattal nagyon sok város csatlakozott ehhez, többek között Dublin is eh, aláírta ezt a nyilatkozatot. Ez is talán egy hasznos eszköz az energiahatékonyságnak a lakhatása kapcsolatos erősítésével. Az EIB eh, finanszírozására is szükség lehet, és ez hasznos lehet. A bizottságnak eh, mondanám, a magán bérletek. Túl gyors vagyok. Elnézést kérek. Én mindig ilyen gyorsan beszélek. Hát igen. Megpróbáltam persze a lehető legtöbb időt megtakarítani, elnök asszony, ezért beszéltem, még a szokásosnál is sokkal gyorsabban. Na, hogy gyorsan visszatérek arra, hogy eh, a, ha arról beszélünk, hogy regeneráció, rehabilitáció, akkor eh, nem csak a lakás állomány rehabilitációról, hanem szociális rehabilitációról is beszélnünk eh, kell. Hasznos lenne aláírni a Barcelona nyilatkozatot, amit, mint említettem, Dublin is aláírt. És végezetül a magánbérletek. Nagyon sok országban vannak különböző standardek, normák, amelyek nagyon hasznosak, és hasznos lenne, hogyha lennének közös európai szabványok, és erre vonatkozóan, mert nagyon sok helyen nagyon alacsony szintűek a szabványok, és sokszor éppen a legkiszolgáltatottabbak laknak az ilyen legrosszabb minőségű lakásokban, az én városomban van egy szervezet, a lakásbérbeadásokat felügyelő szervezet, ami kiváló minőségű lakásokat is rendelkezésre bocsát. Bizottságot szeretném megkérdezni, hogy a e, bizottsági kollégium szintjén hogyan kezelik e kérdést, mert persze szegénység elleni küzdelem, 2020-as stratégia keretében nagy figyelemnek, e, figyelem középpontjában áll, rendben, ezt tudjuk. De itt most a szociális lakhatás finanszírozásáról van szó, szóval hogyan tudunk előrelépni a téren. Karimadeli, és aztán a különböző meghívottjainknak kezdem, de hát most azért előbb a bizottság képviselőjén a sor. Euh, euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy a kollégáim valóban kollektíve tudatára ébrednek annak, hogy a szakbizottságunkban a lakáskérdés mennyire fontos. Több kérdésem lenne. Nem értek teljesen egyetértett Szerkesz abban, hogy jó ez az emberek számára, és aztán a föld számára. Nem, nem, nem. A kettő egy időben, nem egymás után amikor a környezetvédelmi igazságtalanságok ellen küzdünk, ugyanakkor küzdünk az emberek ellen elkövetett igazságtalanságok ellen is, és így haladunk igazán előre. Ami a finanszírozást illeti, a pénzügyi konstrukciók szintjén vannak-e olyan országok, mondjuk a termikus renováció szintjén, vannak-e konkrét példáik önöknek, ez az első kérdésem, amelyek aztán munkahelyeket, helyi, közvetlen munkahelyeket teremtettek. Vannak-e számszerű adatok, amelyeken keresztül lehetne a hatást illusztrálni? Ez az első kérdésem. Második kérdés. Önök szervezeti képviselőként igen, hát tudják, ugye, hogy a, az ingatlan lufi az létezik, de hát mire appelláljunk? A lakbéreket kellene szabályozni, keretet szabni azoknak, most azon túl, hogy persze minél több szociális lakás épüljön, ezt minnyáján támogatjuk, persze, hogy a magánpiachoz képest kiegyensúlyozottabb legyen a lakásállomány helyzete, persze, milyen ösztönzőkkel lehetne a tagállamokat erre ihletni, de vannak-e más eszközök is? Önök szerint, melyek szerint ezen piacokat lehetne szabályozni? Harmadik kérdés. Azt szeretném, hogyha a lakáshoz való, szociális lakáshoz való hozzáférés kérdését, a hozzáférés jogát is körbejárnánk egy kicsit. Sajnos erre nem igazán történt utalás. Pedig az egyik jelentős aspektusáról van szó a témának, elnök asszony. Opetbek úr, bizottság. Chair, um... Elnök asszony, igaza van, a szociális lakás valóban kulcsfontosságú a szegénység elleni kampányokban az Európai Unióban, a 2020-as stratégia keretében. Azok az országok, ahol alacsony a szegénységi ráta, ott egyértelmű a szociális lakás kínálat jelentősége is. Az is igaz, hogy az EU lépésekhez azonban még nincs meg jogi alapunk. A bizottságnak nincs nagy mozgástere rábeszélhet, meggyőzhet, de jogi lépéseket nem tehet az állami segéllyel. Jelenleg a szociális lakás szempontjából ez nem probléma. A holland eset, amire utaltak néhány perccel ezelőtt, úgy gondolom a szociális lakás helyzet egyik extrém példája, ahol kicsúzott a kézből. Mint tudjuk, ugyanannyi szociális lakás van Hollandiában, mint Németországban pedig eh, Angliában, eh, Németországban ötször annyi a, a lakosok száma, úgyhogy tudjuk, hogy mit jelent ez. Tehát nem hiszem, hogy a holland probléma reprezentatív lenne az EU-ra. Ha igen, akkor nem is ülnénk itt, és nem beszélnénk a szociális lakáshelyzetről. És mi a helyzet a francia példáról? Sajnálom, ennek nem vagyok szakértője, elnökasszony. De mondhatom önnek, hogy ez komoly helyzet ha meg tudja nézni, és esetleg befolyásolhatná a Digicomot, akkor az jó lenne. Azok a dokumentumok, államok, amiket mi áttekintetünk, ott mentesség van a szociális lakásokra, és ahol mentesség van, ott mindig van egy vonal, amin át lehet, amit át kell, vagy el kell érni, és hát természetesen ez jelenti a lépéseket. A másik dolog pedig a strukturális alapok, az IADF. Ezek az alapok mindenféle lehetőséget kívánnak a szociális lakásállomány növenyére, eh, növelésére. Nagyon sok eszköz, eszköz van, ahol az EADF segítheti a nyereségorientált házfelújító vállalatokat. Az ESF és az IADF össze költségvetése pedig attól függ, hogy a jelenleg folyó költségvetési tárgyalások mire jutnak. Mi nekünk megvan a magunk javaslata, a figyelmüket pedig egy másik javaslatra szeretném irányítani a bizottságéra. Egy új alapot kívánnak létrehozni a, a legkiszolgáltatottabbak európai támogatása. Ez az alap a, a, a visszasegíthetné az állandó lakhatás keretei közé a hajléktalanokat. Ez egy nagyon fontos szempont. Hogyha elfogadják ezt a lehetőséget, ennek nagy hatása lehet a probléma megoldására. A közös normák a magánszállásokra. Nos, amennyire tudom, e területen még nincsen EU kezdeményezés, nem tudok sok mindent hozzáfűzni ehhez. Köszönöm, jelenleg ennyi megjegyzésem lenne. Uh, thank you very much, but, uh, Köszönöm szépen, de meg kell, hogy mondjam, mindenféle konzultáció nélkül az, a, ez az új alap a legsérülékenyebbek számára nem fogja a szociális lakáshelyzet kérdését megoldani az Európai Unióban, hiszen tudjuk, hogy ha valaki ez alatt a szülött alatt van, akkor tulajdonképpen Átveszem franciára, mert nem találom már szavakat angolul. Hát ennek a költségvetése a legrászorulult, legrászorulóbbak támogatására, akik ugye az élelmiszerbankokhoz fordulnak, ezzel nem fogjuk kiváltani a szociális lakás igény rászorultjainak segítését, ez biztos. Persze, a jó szándékát ö, tudomásul vettem a bizottságnak, de következetesebbnek kellene lenni, és ö, még ö, hozzáférhető pénzeket kellene találni más forrásokból is. 5-5 percre adom meg az előadóinknak, a vendégelőidőinknek a szót. Tudom, hogy ez frusztráló, de ez a helyzet. Oh, Nem tudok az ábráimat már újra elővarázsolni, de ami a szociális-gazdasági hatást illeti, a szociális-gazdasági regenerációt, a lakásfelújításokkal kapcsolatban. Nos, valóban ez az, amit az ERDF új javaslata tartalmaz. Anélkül, hogy egy közösségi indítatású felfogást kérne. Ez volt az az ábra talán, ha emlékeznek rá, Deli asszony kérdésére válaszolva, hogy milyen hatékony hatása van az energiahatékonysági programnak. Nagyon sok tanulmányt készítettek különböző országokban, Csehországban, egy panelprogram volt a lakótelepekre ez a szenárió megközelítés. De azt akartam ezzel mutatni, hogyha megnézzük az energiahatékonyság helyreállítási programot, akkor mindig foglalkoztatást is teremtünk azoknak, akik például napelemeket helyeznek el a azzal, hogy bizonyos lakásoknak a tetejére, vagy házaknak a tetejére napelemeket teszünk. Az igaz, hogy a lakásépítés terén sok munkahely megszűnt, de ezzel a a lakásfelújítási módszerrel rengeteg munkát lehet végezni. Karbantartás, újjáépítés, stb. kapcsán. Tehát az energiafelújítási program nem csak technikai mm, munkát jelent, hanem igen átfogó munkahelyteremtés szempontjából is. Ami a bérlemények minőségi normáit életi, nos, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez az egyik, a, az, az elmúlt években rendkívüli mértékben emelkedett az építőipar költsége, elsősorban a termékek miatt, amelyek igen magas színvonalúak, hogyha például valahova liftet akarunk beszereltetni, akkor csak két vagy három cég tudja kielégíteni a jelenlegi magas előírásokat. Ami pedig azt illeti, hogy mit lehet tenni, milyen egyéb eszközök lehetnek, ha nem működik a lakáspiac, és nem csak a nagyobb kínálatról van szó. Valóban az egyik lehetőség a fogyasztók védelme, mint Magyarország vagy Spanyolország, ahol a jelzálog hitel elfogadhatatlan csapdába kerítette az embereket, örökre szegénységbe taszította. Ezen változtatni kell, és ami segíthet a lakáspiacon is, mert hogyha nincsen megfelelő fogyasztóvédelem a jelzálogpiacon, akkor soha nem fogunk megfelelő eredményekre jutni. Másik dolog, amit lehetne tenni, a néhány bank megtette az országokban, hogy mérleget készített a lakásállományról, arról, amit szociális bérlakásokkal lehet átalakítani, csak pusztán politikai akarat kérdése, hogy végig gondolják, hogy a válság megoldásai közül, mint Írországban például, Léteznek ilyen rendszerek, amikor a bankok lakásállományokat valahova beadják, ami egyfajta szociális lakbér, lakásbérlemény lesz, de hát ehhez megállapodások szükségesek. De így lehet egy bérlakásállományt kialakítani. Segíteni kell a lakásszövetkezeteket, társ tulajdonokat, közös tulajdonlási rendszereket. Completely only social rental or owner occupied, but nagyon sok megoldás van, köztes megoldás is. Végül pedig, mivel a prevenció kérdését nem kerülhetem ki, vagy azt, hogy hogyan lehet me, vagy hogy a lakáspiacot az Európai Unió hogyan tekinti, és hogyan lehet megengedhető, több megengedhető lakást biztosítani a piacon. Nos, a jelentés, amiről hamarosan szavazni fognak, Eliza Ferreira és az önjelentése is a foglalkoztatási szakbizottságban valóban mindenek a logi- az, az a lényeg, hogy megváltoztassuk a logikáját annak. Recommendation and fiscal consolidation is only taken looking at expensive year by year. We will never get anywhere because at least for the housing ha megnézzük a lakáspolitikát, a beruházásokat 20 év múlva, és a 3%-on kívül kell, kellenek a beruházások, akkor a preventív költés, a jobb költés, ami fontos az, hogy, a, hogy munkahelyet teremtsenek ezek a beruházások, és a szociális lakásokhoz való megfelelő hozzáférést is, mert mint tudjuk, ez egy nagyon fontos kérdés. Sok országban jelentős a kritika azzal kapcsolatban, hogy a szociális lakáshelyzet nem elég átlátható, pedig biztos vagyok abban, hogy sokkal jobban is lehetne sokkal jobb eredményeket is el lehetne érni. De mi történik ma? Választani kell egy négy gyerekes nő és egy öt gyerekes nő között ez a választás. Hát igen. Erre nincs megoldásunk. Thank you. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, önnek is 5 perc. Köszönöm. Sok érdekes kérdés hangzott el. Látjuk, hogy milyen széles körül ez a probléma, problematika. Én mindig azt szoktam mondani, hogy átláthatóság a piacon, ez orvosság mindenre. Átláthatóság a lakbérek meghatározása kapcsán is. Ha megnézzük, hogy melyik országban a legmarkasabb a lakbér, mondjuk Svájcban, Ausztriában, Németországban, Nos, megvizsgálhatjuk, hogy hogyan állapítják meg a lakbéreket. És itt le kell szögeznünk, hogy teljesen transzparens módon például Berlin gyönyörű városát, meg lehet nézni az interneten, hogy egy, sző, egy utc, adott utcában, egy adott házban akarunk lakni, akkor ott az interneten rajta van, hogy mennyi annak a lakásnak a lakbére. A védelem van a túlzott magas lakbérek ellen is sok európai fővárosban, működik ilyen, és van információnk arról, hogy hogyan lehet egyfajta Németországban Spiegelnek nevezett lakbér tükröt elkészíteni. Örömmel adok erről bővebb tájékoztatást is, hogyha igénylik. Tehát transzparens rendszerre van szükség, azzal kapcsolatban is, hogy hogyan lehet például energetikai beruházáshoz támogatást kapni vegyünk mondjuk egy nagyon szépen korszerűsített, renovált épületet, nyilvánvalóan, hogy ott a lakbér magasabb lesz, mint egy lerobbant épületben. Persze furcsa, hogy még a bérlők képviselői is ezt mondják, ugyanazon a helyen nagyon nagy energia áram megtakarítást nyújt a renovált épület, tehát a végén a kettő kiegyenlíti egymást, és ezt hívjuk lakbér semlegességnek. Tehát kezdetben ugye magasabb lakbért kell fizetni, de azután az energia hatékonysággal nyert összeget lehet vonni gyakorlatilag ebből a lakbérből, vagy szét lehet teríteni. És hogyha az alap eh, lakbér eh, ugye magasabb, de ezt kompenzálja azt, hogy csökken eh, az energia ára. És, hölgyeim és uraim, itt európai szinten már szerintem van egy nagyon jól működő lehetőség is erre. Vannak ezek az energia címkék, az energiai teljesítmény szabályozó irányelv, ez sok országban kötelező ilyen címkéket adni. Jó lenne, hogyha ebből több lenne a piacon. Ez lett volna, tehát amit a transzparenciáról mondtam volna. A Dublini képviselőhölgynek mondanám a következőt. Nekünk is sok gondunk van a PPP-kkel. Ilyen tapasztalatokkal sok országban találkoztunk hogy mondjam, teljesen egyértelműen a magán és a közszféra partneri kapcsolata érdekes lehet, hogyha olyan szociális bérlemény ágazat létezne, amilyen nem létezik. De a PPP nem segíthet abban, hogy megoldjuk a lakáshiányt hiszen emiatt nőnek a lakbérek, a lakás árak. Ezért szükség van egy non-profit ágazatra, hölgyeim és uraim. Ez nagyon sok országban bebizonyosodott, és azt hiszem, meg kell néznünk azt, hogy ugye miért is van szükség non-profit szervezetekre, mert ők nem csak lakásokba investálnak, hanem a környezetbe és az egész negyedbe ruháznak be. Tehát a non-profit szervezetek foglalkoznak az iskolákkal, az óvodákkal, tesznek valamit a környezetért. Ez az a nagy plusz, amit a non-profit ágazat nyújt. Magánbefektetők ilyennel nem foglalkoznak, mert ez nem hoz nekik profitot, ezért végül nekik csak a mérleg főösszegük számít hozzáférés szociális lakásokhoz, hozzájutás. Nos, én Amsterdamban, Hollandiában élek. Hogyha valaki Amsterdamban akar lakni, akkor szociális lakásra jelenleg 12 évit, évet kell várni. Hm, hát ez a helyzet. A eh, hollandok amikor 18 éves lesz a gyerek, akkor már föliratkoznak a szociális lakás váró listája, abban bízva, hogy akkor majd 12 év múlva kapnak állást. Kicsit más helyzet a fialatok esetében. A fiatalok számára egy külön lista kellene, mert máskülönben nem tudnak hozzájutni megfizethető lakáshoz. Köszönöm. Nagyon köszönöm a tolmácsoknak, akik a végéig kitartottak, mondja az elnök asszony, de természetesen szakértőinknek, meghívott előadóinknak is köszönetet mondok, igen, igen, hiszen igen hasznos volt a hozzájárulásuk ahhoz, hogy jó alapra épüljön a, a, a saját kezdeményezésű jelen, jelentésünk. Melyik más szakbizottság szólhatott volna e, erről a kérdésről jobban, mint mi? Hát nekünk kell felkarolnunk ezt a kérdést. A téma felelőse február 20-21-én fogja bemutatni a jelentését. A módosító határidője február 25-én jár le, hogy március 20-21-én a jelentést tanulmányozzuk, április 22-én vagy 23-án fogjuk megszavazni, Köszönöm szépen a napi rendet lezártuk, mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok, és újra találkozunk aktívan, energiával január 14-én egy rendkívüli ö, csoportülésen 19 órakor Strasbourgban. Köszönjük szépen a figyelmet!